Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Egy nagyon sűrű napi rendel rendelkező ülésünk van, és ugyanakkor nagyon rövid ez az ülés, tehát meg kell próbálni maximálisan kihasználni a rendelkezésünkre álló időt. Szeretném először is üdvözölni Mestát elnökét, az Európai Beruházási Bank elnökét, valamint Michel Kamszőt, aki a Nemzetközi Valuta Alapnak volt igazgatója, akinek az a feladatot kapta a tanácstól, hogy egy vizsgálatot és javaslatot készítsen az Európai Beruházási Bank tevékenységére vonatkozóan. Ez napi rendünk négyes pontjában szerepel. Tehát ők ketten a munkálataink elején vannak itt, amíg ezt a négyes napirendi pontot vitatjuk meg. Ami az egyes pontot illeti, látták a napirend tervezetet, hogyha nincs ezzel kapcsolatban észrevétel, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Lesznek kisebb változások, nem tartalmilag, hanem az egyes pontok sorrendjében. Például Jutta Haug azt kérte, hogy a 18-as pont a 6-os pont után kerüljön megvitatásra, továbbá, valamint a 7-es pont, az pedig a 17-es után kerül majd megvitatásra. Klaus Velő főtitkár azt feje, kérését fejezte ki, hogy szeretne itt lenni ezen a vitán, hogy válaszolni tudjon kérésekre. Természetesen ez jogos kérés, ez azt jelenti, hogy körülbelül 17 óra 40-kor kerül majd sor erre a kérdésre. A Kobu news megvan azoknak a nyelveknek a sorrendje, amelyek rendelkezésre állnak, mint valamennyi ülésünk. Ez is közvetlenül az interneten, a parlament weboldalán közvetítésre kerül. Továbbá jelzem, hogy a munkatársaink közül Vérpi elhagyja a titkárságot, ugyanis kinevezték őt csoportfőnöknek az intranet, az ITE főigazgatóságra. Tehát gratulálunk és egyben sajnáljuk távozását. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm az ő nevében is. A hármas pontban a korábbi ülések na, jegyzőkönyvének jóváhagyásáról van szó, január 20-i, 26-27-i ülések, hogyha az ülés végéig nem jelentenek be észrevételt, akkor úgy tekintjük, hogy ezeket elfogadtuk. Tehát most akkor rátérhetünk a négyes pontra, amely a ö, mandátum ö, javaslataira és konklúzióira vonatkozik, amit Kamdessu úr készített az Európai ö, Beruházási Bank ö, részéről. Rendkívül fontos témáról van szó, szeretném elmondani, hogy én javasoltam ö, valamennyi érintett bizottsági ö, elnöknek, akiket ugyancsak érint az Európai Beruházási Bank tevékenysége, hogy csatlakozzanak hozzánk, és a vitában részt vesz Dajcs úr, aki a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagja és a beruházási bankról ő készíti a jelentést, a gazdaság és monetáris bizottság eléről Göri asszony, aki ugyancsak jelentéstevő és a fejlesztési bizottságból pedig Berman úr, aki ugyanebben a témában jelentéstevő. A külügyi bizottságból és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságból sajnos nem tudtak küldeni képviselőt. Mielőtt megadnám a szót Kam Szűrnak, erről kért, két képviselőkért szót, akik ügyrendi kérdésben kértek szót, megadom a szót. Era eh, só um minuto para vos falar da situação. Egy percet kérek csak, hogy gyorsan beszélhessek a madeirai helyzetről. Önök is nyilván eh, tudják, hogy Madeirát eh, természeti katasztrófa sújtotta, halottak száma és a sebesültek száma is igen magas, az anyagi kár rendkívül jelentős, különösen a vízellátás, a távközlés és Madeira szigetának szüksége van a szolidaritásunkra. Valamennyi portugál képviselő azon dolgozik, hogy egy közös fellépést szervezzünk. Holnap teszünk egy konkrét javaslatot, és meggyőződésem, hogy a portugál kormány fogja kérni az Európai Uniónak a támogatását a szolidaritási alapból. Erről kívántam önöket tájékoztatni, és szakbizottságunk meg fogja kapni ezt a kérést. Tehát kérem a szolidaritásukat, Szerintem mindenképpen segíteni kellene a madeirai lakosoknak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Valamennyien meglep, megdöbbentünk a madeirai tragédiákon és a képeken, amit a, a tévé közvetített. Az Európai Bizottság hallotta az ön javaslatát, és biztos vagyok, hogy valamennyi európai intézmény ugyancsak szívén fogja viselni, hogy a lehetőségeket bocsássuk rendelkezésre azért, hogy az érintett szerencsétlen lakosságon segítsünk. Időközben Zsoli asszony, a Fejlesztési Bizottság elnöke megérkezett, üdvözlöm jelenlétét. És akkor most megadom a szót Kamdeszű, Mise Kamdeszűnek, nagyon elfoglalt szeméről van szó, a bölcsek egyike, akiket minden nemzetközi intézmény megkeres azért, hogy elmondja tapasztalatait gazdasági pénzügyi kérdésekben, és illetve nemzetközi kérdésekben is. Mindenek előtt a tanács azt szerette volna, hogyha elemzést és ajánlást készít arról, hogy az Európai Beruházási Bank milyen szerepet játszhat az unió külpolitikájának támogatásában a 2007-2013-as félidőszakban. És úgy gondoltuk, hogy ha Mestat elnökkel, Kamszúrral együtt beszélünk, akkor ö, fontos lehet, hogyha elkészül ez a jelentés, és átadjuk az európai intézmények elnökeinek, Kancő úr eljön hozzánk, és elmondja véleményét, és eszmecserét folytat velünk, amivel a saját munkálatainkhoz is tudunk segítséget kapni, amikor a pénzügyi perspektívákat készítjük elő. Ez azért fontos, hogy a, lássuk azt, hogy az Európai Beruházási Bank hogyan tud részt venni, illetve támogatni, sőt lehet szóvivője is ezeknek a tevékenységnek. Köszönöm szépen, hogy eljött körünkbe és felszólal. Merci beaucoup, monsieur le président. Et... Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként azt szeretném mondani, hogy megtiszteltetés számomra, hogy itt szólhatok az önök bizottsága előtt, és a más többi bizottság előtt is, amelyeket itt képviselik az Európai Parlamentben. Nem gondoltam, hogy egy nap ilyen megtiszteltetés fog érni. E, már is hát előre élvezem. Ennél jobban élvezem. Engem tulajdonképpen azzal bíztak meg, hogy a bölcsek bizottságát elnök, bizottságában elnököljek. Tíz bölcs ember és én voltam azok, akiket megkértek, hogy félidőben tekintsük át, hogy az illetékességünk, a feladatunkat áttekintsük. Ezt az Európai Bank adta nekünk, ezt a feladatot 2007-ben. Elvégeztük ezt a munkát 2008-ban és 2009-ben. Tehát részletesen eh, megvizsgáltuk eh, a külső értékelés alapján, amely aprólékosan megvizsgált mindent, hogy mi is történt ez alatt a két év alatt, és hogy hogyan lehetne javítani és még akkor is, hogyha azt mondom, hogy az Európai Bank jól működik, mégis vannak olyan dolgok, amiken lehet javítani. Ugyanakkor a probléma az, hogy az évek alatt, mint ahogy önök is tudják, megváltozott a világ, és Európa is gyökeresen megváltozott. Épp ezért a bölcsek csoportja úgy gondolta, hogy nem felelnénk az országok bizalmának, nem felelnénk meg a bizalmának, hogyha csak szó szerint értelmeznénk a megbízásunkat, és hogy jegyzőkönyvszerűen kipipáljuk, hogy mi, ki mi működik, és mi nem működik mint ahogy tulajdonképpen a tábornokok is teszik, nekünk előre fel kellett készülni a háborúra. Tehát, hogy azt nézzük, hogy mit csináljunk a megváltozott körülmények között, tehát mióta megváltozott a világ múlt nyáron, tehát a válság történt, és miután elfogadta a parlament a Lisszaboni szerződést konszenzussal, és a fejlesztési politikában is egyetértésre jutottak, amely közvetlenül érti, érinti az Európai bank, Bankot, és nem akarom most még a többi változást is részletesen illusztrálni itt. Tehát a kérdés az volt, hogy mit tegyünk a jövőben. Ez a, a feladat az nyilvánvalóan más lesz, mint amit más körülmények között ajánlhattunk volna, hogy a 2013-ban a világ megálltól megállna. Tehát ezért a jelentésünket két részre osztottuk. Az egyik amelyel kapcsolatban úgy éreztük, hogy illetékesek vagyunk ajánlásokat tenni, és a második részben pedig egy kicsit merészen megvizsgáltuk, hogy az Európai e- Beruházási Banknak mit kell 2014 után tennie, tehát hogy mi is lesz benne belőle, vagy 2020 után, hogy azért, hogy e- e- az európai ambíciókat jobban tudjuk szolgálni, elsősorban a Lisszaboni szerződés keretei között. Világos, hogy van európai ambíció arra, hogy láthatóbban és aktívabban szerepeljen az európai területeken, elsősorban a fejlesztés területén, és a diplomáciai szolgálatban, amelyet most fognak létrehozni. És nyilvánvalóan lesz egy pénzügyi eszköz is elsősorban, és ezért mi azt javasoltuk, vagy legalábbis sugalmaztuk, hogy két lehetőséget biztosítsunk a kormányok és a tanács számára. Akkor talán először beszéljünk az ajánlásokról a közvetlen jövőre. Egy megjegyzéssel kezdeném. nem fogja meglepni önöket, hogy milyen következtetésekre jutottunk ugyanis azt állapítottok meg, hogy az EBB, hogyha összehasonlítjuk a világ beruházási intézmény, finanszírozási intézményeivel, az EBB az az uniónak egy fontos eszköze hatékonyan működik, eredményesen működik, és hozzáadott értéket ad azon keretek között, amelyet az alapszabálya biztosít számára. A, tevé, a külső tevékenységeit illetően, amely csak 10%-át teszi ki a tevékenységének, de ugyanakkor tulajdonképpen szép csöndben egy nagyon fontos intézményé vált a világ talán nem vette eléggé észre ezt, és lehet, hogy ez probléma, de azért érdemes megjegyezni, hogy az EBB a külső feladatai között épp olyan fontos szerepet játszik, mint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. És tulajdonképpen az Afrikai Fejlesztési Banknak a, a társa, és a Világbanknak a felét teszi ki. Ez most a külső szolgálatában nyilvánvalóan a világbank az a, mind a külső, mind a belső aspektussal foglalkozik. Tehát ez egy nagyon fontos eszköz, amely az uniót szolgálja. És hozzáteszem ezt a bölcsek tanácsa nevében, hogy ezen a szinten még nem érte el mindazt a, mi a lehetőségeinek a határát, hiszen még jobban is tudja szolgálni az európai ambíciókat. Persze a feltétele annak az, hogy az alapszabályában, a forrásaiban és az eszközeiben e, ehhez alkalmazkodjon. De, mint mondtam, többet is tudna tenni. Hozzátenném, hogy és ezt a külső értékelők is megjegyezték, hogy ez a bank bizonyos módon és nem mosolyogjanak, tulajdonképpen áldozatául esik az erényeinek, hiszen nagyon gondosan végezte a munkáját minden alkalommal, amikor megkérdezték, hogy a személyzeti forrásait növeljék-e. És egész ez azt eredményezte, hogy és ékes szólóan mutatja ezt a, táblázat is, hogy sokkal kevesebb munkatársa van, mint más intézményekben. És nem csak Mesztát elnök úrnak az erényének az eredménye ez, hanem e, az, annak is, hogy ugyanolyan módszereket, eszközöket, korlátozott eszközöket alkalmazott a, a külső e, tevékenységekben, mint az EU-n belüli tevékenységben. De itt jelentkezik a probléma. Hogyha azt akarjuk, hogy Eh, ahogy a konszenzus alapján elfogadott feladatát ellássa, tehát hogy a fejlesztést finanszírozza, és ez egy jó meghatározása a munkájának, ez a saját érzésem, eh, világos, hogy az anyagi eszközöket is növelni kell, hiszen nem lehet ugyan olyan módon tekinteni egy uniós országot, vagy pedig egy olyan intézményt, amely sokkal kevésbé ellátott eszközökkel. Tehát a bölcsek tanácsának a megjegyzése az, hogy a bank sokkal többet tehet az Európai Unió szolgálatában, hogyha biztosítják számára elsősorban az emberi erőforrásokat, de az, az igazgatási forrásokat is, és akkor jobban tudja végezni a munkáját. Ez egy általános megjegyzés volt, ebből kiindulva a bölcsek csomadás, csoportja hat ajánlást tesz. Az első, és ez az önök kezében van, hiszen tan, minisztertanácssal együttdöntési eljárásban döntenek erről. És pedig arról van szó, hogy jobban tervezzék meg és valósítsák meg a feladatukat, az illetékességüket. A tanács és a, a parlament szintjén nincsenek probléma, és a a témák, amelyek a megbízásban szerepelnek, azok megfelelnek eh, a, a feladatoknak. Tehát, eh, hogy az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodjanak, hogy finanszírozzák a helyi magánberuházásokat, eh, a KKV-kat, tehát ezek olyan célkitézések, amelyeket önök nagyon fontosnak találtak a különböző régiókban. Ez nem jelent problémát, csak fontos, hogy a parlament továbbra is meghatározza az EB-nek a célkitűzéseit és az eszközkereteket ezekre. A, tulajdonképpen változtatni, javítani, az, az gyökereknél kell, tehát a bizottság és az, a bank között a munka összehangolása pontosabb kell, hogy legyen, és pedig a több éves programban, tehát minden évben össze kell hangolni a bank és a bizottság közötti munkát, azért, hogy azok a prioritások, amelyeket önök megállapítottak, azok pontosabban kerüljenek megvalósításra, és elvezessenek az operatív döntésekhez, méghozzá pontosabban. A változó világban hét évre meghatározni az életékességi kört, az lehet, hogy kicsit túl ambiciózus, ezért ezekhez eh, eszközöket is kell rendelni, azért, hogy megváltoztathassák a kijelölt utat, méghozzá, miközben már ezen az úton járnak. Ez volt az első ajánlás, ebből következik egy második. És pedig, hogy a konszenzus tovább vigyük a fejlesztési támogatásban. Úgy gondoljuk, hogy az EBB saját illetésekei körében elfogadja az változást, és azt, hogy azzá váljon, ami még egyelőre nem, az tehát, hogy a fejlesztés támogatására álló bank legyen hiszen az Európai Unió tagállamai számára a beruházásokra hozták létre, ma pedig megtettünk egy lépést előre, hogy amellett, hogy a fejlesztés szolgálja ez a bank, ezt a munkát folytassa, de ez nem történik meg egyik napról a másikra, hiszen az eszközöket is adaptálni kell, de tulajdonképpen az intézménynek a kultúrálát is meg kell változtatni. Ez pedig időbe telik és a banknak az igazgató tanácsa és az igazgatója ezt akarja, de ezt csak akkor lehet tettekre váltani, hogyha engedélyt adnak a banknak, hogy emberi erőforrásokat szerződtésen azért, hogy egy ilyen összetett feladatot ellásson. Ha más részről e, a bizottsággal való kapcsolataiban vannak olyan e, eljárások, amikor vegyíteni lehet, a blendingnek hívják angolul, amely lehetővé teszi, azokat a finanszírozásokat, amelyek e, adományok e, formájában, ami a bizottság kezében van, és a bank e, finanszírozási lehetőségeit, tehát vegyítik. Tehát nyilvánvalóan ez időbe telik, de rövid távon a bank bizonyára még jobban fog figyelni olyan kérdésekre, amelyek közvetlenül kapcsolatosak a fejlesztéssel, meg az éghajlatváltozással, az ehhez való alkalmazkodással, hiszen a hitelek mellett ez az adományok fajta finanszírozást is igényli. Aztán infrastruktúrákra és helyi beruházásokra van szükség, amelyek hatással vannak a fejlesztésre, és amelyek megerősíték a szociális aspektusokat, az emberi jogi szempontokat, a megelőzés vagy a konfliktus kezelés kérdéseit re is válaszokat ad. És ez jelenti a fejlesztési konszenzust, és ezt a bank is elvégezheti. És hogyha megerősítik az anyagi forrásait, például az oktatás és a szociális költségek fedezésére. Harmadik szempont, amely fontos az Európai Parlament számára, ez, hogy milyen döntéseket hozzanak a a 2000 milliárd euró opcionális résszel kapcsolatban, amelyet visszatartottak pontosan a felülvizsgálat eredményének megfelelően. Nos, tehát el mit csináljanak, megsemmisítsék, vagy pedig tartsák még meg. A bölcsek tanácsa úgy látja, hogy ezt szabadítsák fel, és vessék be. De ennek van két feltétele. Az első az, hogy nem akarjuk meg a regionális kereteket, meg pénzügyi kereteket megváltoztatni, hogy például a csatlakozó országonak, vagy a szomszédos országonak adjunk többet. Nem, szerintem jók a regionális keretek, ugyanakkor úgy látjuk, hogy különösen a kopenhágai eredmények után, amelyeket nem akarok minősíteni, nagyon fontos lenne az Európai Unió eszközeit növe, növelni az éghajlatváltozással kapcsolatban, eh, beleértve a szegényebb országoknak az, adaptá- tehát az alkalmazkodási lehetőségeit. Tehát felszabadítják ezt a keretet, és eh, az éghajlatváltozásra fordítják, de, mint mondtam, két feltétele van. Az egyik az, hogy létrehoznak egy megfelelő és hatékony eh, hitel és eh, eh, adományrendszert, és ugyanakkor, amikor ezeket felhasználják, az ajánlások a jobb összehangolásra, jobb hatékonyságra, az intézmények közötti együttműködésre tiszteletben lesz tartva. Aztán és ez a harmadik vagy a negyedik ajánlás, ugyanis azt kérték tőlünk, hogy ha jól is működik a bank, hogy nincs-e lehetőség arra, hogy növeljük a hozzáadott értéket, és az uniónak az eszközeit e, azáltal, hogy megváltoztatjuk a business model, tehát az üzleti modellt akár csak a, csoport, a sportban egy nyerő csapatot nem, összetételét nem változtatják meg. És a bank esetében is ugyanezt történik, de úgy gondoljuk, hogy mivel többet kell elvégezni kevesebbel, jobban felhasználhatjuk a garanciát, amit önök adtak a banknak. Tehát úgy gondoljuk, hogy olyan sok művelet, amelyet az Európai Unió garanciájával végzünk el, azért, hogy a fejlődő országok is jobban tudják, ezt a bank saját kockázatára lehetné elvégezni, amely azt jelenti, hogy a keretekben nagyobb teret adunk más műveleteknek és itt megint angol szót használok, a graduation szó, és pedig, hogy a bank a saját kockázataira alakítson ki különböző tevékenységeket, és pedig a saját forrásaiból finanszírozzon sokszor megosztva a bizottsággal, mint például műszaki segítségnyújtás a, a fejlődő országokban, aztán együttműködés, aztán részvételi, részvétel és koncesziók a fejlesztésben. Tehát mindezek olyan dolgok, amelyeket amelyet a bizottság forrásaiból folytattak együtt, de most a bank saját forrásaiból lehetne ezeket finanszírozni. És mi ezt is javasoltuk a jelentésünkben. Aztán a többi intézménnyel való, többi pénzügyi és multilaterális intézménnyel és a bizottsággal való együttműködésről is van mit mondani. A bizottsággal való együttműködésben láthatják majd, hogy a jelentésben sok minden van erről, és én is azt láttam, és ezt őszintén megmondom, hogy több oldalról is látjuk a jó szándékot, hogy ebbe az, ebben az irányban mozduljunk el. Tehát, hogy, hogy különböző hiteleket, adományokat, stb. segítségnyújtást keverjék. Lehet, hogy ez lassabban megy, mint szeretnénk, de azért mm, e megvalósítható. A nemzetközi együttműködésnek az egyik tengeri kígyója, e, és e, a múltamban én is bűnös vagyok ebben, a többoldalú pénzügyi intézményeknek az együttműködése. És őszintén megmondom, hogy a G7, G8 G akármennyi számú intézmények együttműködésben semmit sem mondtunk, csak azt hallottuk, hogy jobban össze kell hangolni az intézményeknek a munkáját. És ez egyre inkább meggyőződésé válik. Tulajdonképpen felmerül a kérdés, hogy ez szükséges-e, hiszen ez minden alkalommal egy kis eredménnyel jár, tehát valami javulás bekövetkezik, de tulajdonképpen mindenki féltékenyen őrzi a saját privilégiumait, és nyilvánvalóan amikor azt javasolják nekik, hogy működjenek együtt, akkor a nemzetközi együttműködésnek ez egy fekete lyuka, hiszen mindig van előrelépésnek lehetősége, de tulajdonképpen van egy üvegfal, amelyet nem tudnak átlépni, hogyha valamennyire nem változnak. Legalábbis az intézményi határokat nem változtatják meg, ha nem szervezik át az intézményeket ebből a célból. És azt hiszem épp ezért, hogy ösztönözni kell az intézményeket, hogy jobban működjenek együtt, hogy ne legyenek párhuzamos finanszírozások, amely az ügyfeleknek azt kényszeríti, hogy hatszor töltsék ki ugyanazt az űrlapot, stb. stb. Tehát van sok olyan megoldás, amely lehetővé tenni, hogy hatékonyabban működjenek, de talán van még mit tenni, és erre majd rátérek egy pillanat múlva. Eh, az EBB-ben tulajdonképpen van egy érdekes jelenség is, és pedig, hogy ez a nagy külső finanszírozási bank, amely létezik, amely tavaly 9 milliárd eurót hitelt biztosított, eh, és ami több talán, mint némely jól ismert szomszédja, és amely az Európai Bank szoknyája redőiben van ott. És lassanként növekedett, anélkül, hogy észrevették volna, de most már ott van. És és a, a régi beruházási bank árnyékában történt ez, de fontos, hogy az EBB-ben belül ne legyen egy másik bank, hanem a külső feladatait összegyűjtse a bölcsek tanácsának a meggyőződése, hogy eljött a pillanat, hogy a külső, tehát az EBB külső tevékenységének egy olyan lehetőséget biztosítsunk, hogy megváltozzon a kultúrája, láthatóbbá váljon, és ez úgy történjen, hogy, hogy a jobb legyen az elvégzett szolgálat, közvetlened legyen a, a kapcsolat velük, és hogyha más lesz a jövő, amire fel kell készülni, az ilyen irányban legyen. Már eddig is túl sokat beszéltem, tisztelt elnök úr, és ezzel eljutok ahhoz a perspektívához, amit szerettünk volna megkeresni a 2020-as időszakra vonatkozóan. Az uniónak a külső jelenléte egyre inkább meg fog nyilvánulni, és úgy gondoltuk, hogy igen, feltétlenül szükséges messzebb menni, és el kell gondolkodnunk olyan opciókon, különböző lehetőségeken, amivel az Európai Uniónak egy hatékony eszközt tudunk adni a kezébe, amivel jelen lehet, és hatékony tud lenni kifelé. Két ö, csapás irány mutatkozik, mindkettőt még tanulmányozni kell olyan személyek által, akik ö, majd megvizsgálják azt is, hogy milyen módozatok vannak jogi és pénzügyi vonatkozásokban. Mindkettőnek van valami ö, közös vonása, és ezekre fel kell figyelnünk. Nevezetesen úgy gondoljuk, hogy ezek ö, úgy valósíthatóak meg, hogy további pénzeket nem kell hozzátenni a finanszírozáshoz az. Tehát nem kell azt a tőkét megemelni, amit a két létrehozott entitásban fektetünk. Tehát tulajdonképpen állandó költségek mellett, sőt, csökkentett költséggel működhetnének. És az az elképzelés, hogy az Európai Bank és a bizottságnak a hozzájárulása, tehát a bizottság bonifikálná a befektetési, beruházási eljárásokat. Ez azt jelenti, hogy olyan lenne, mint a világbanknál az AIDA, tehát a lehető legjobban kellene finanszírozni költségvetési forrásból és hosszú távú hitelekből. Ez az első megoldás, tehát ez itt Brüsszelben a bank és a bizottság között kellene, hogy ez lejátszódjon. A második lehetőség az lenne, hogy azt mondjuk, hogy egy nagy esernyő alá össze lehetne fogni az összes olyan lehetőséget, amik külső finanszírozást valósítanak meg. Itt azt jelenti, hogy a 63%-a lenne annak a tőkének, amivel rendelkezik az Unió a londoni börtben, és az EBRD-ben, és így a bizottságnak a forrásait plusz a beruházási bank, plusz az Európa Tanács bankjának a lehetőségeit is össze kellene fogni, egy hatóság alá helyezni, és ezáltal egy szinergiát létrehozni, jobban látható lenne, és ez egy nagyon nagy méretű, nagy volumenű eszköz lenne, ami nyilvánvalóan a pénzügyi pandantja lehetne a közös külügyi szolgálatnak. De most itt abba hagyom, tisztelt elnök úr, mert már eddig is túl sokat beszéltem, és köszönöm, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves barátom. Valóban nagyon sok javaslat volt abban, amit elmondott. Ezeket mind meg kell majd vizsgálnunk, méghozzá részletesen. Most pedig akkor először is talán Kalfi alelnök úrnak adnám meg a szót. Kedves kollega, köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Kandeszű úrnak és mindazoknak, akik dolgoztak a bölcsek csoportjában ezen a jelentésen. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés mindenképpen világos képet ad nekünk arról, hogy a, mit jelent a banknak a külső mandátuma, és hogy milyen javaslatok vannak, amik nagyon nagy érdeklődést váltottak ki, legalábbis ez a minimum, amit elmondhatunk. És ezek talán majd, ahogy ön is eh, mondta, Kamdeszi úr, egy kicsit meg fogja változtatni a kultúrát is a külső eh, jelenlét eh, vonatkozásában. Amikor arról beszélünk, amit látni szeretnénk a külső mandátum vonatkozásában. Néhány olyan kérdés van, ami rendszeresen visszaköszön. Először is vannak az eredmények, a külső mandátum eredményei. Hogy az Európai Befektetési Beruházási Banknak a hogyan hoz létre további értékeket különböző egyéb programokon keresztül, főként fejlesztési programokon keresztül a második kérdés a koordináció kérdése, ami ugyancsak rendszeresen visszaköszönő elem, és ez döntő fontosságú, hogyha valamilyen mértékű szinergiát akarunk elérni úgy, hogy nem bonyolítjuk túl a struktúrákat, és nem hozunk létre újabb olyan eszközöket, amik további pénzigényeket is jelentenének. Amikor koordinációról beszélünk, ez nyilvánvalóan belső és küldő koordinációt is jelent. És másik két dolog, ami szerintem nagyon fontos még, ez az átláthatóság, tehát az Európai Beruházási Banknak az átláthatósága országokkal dolgozik, és rendkívül kényes kérdés az, hogy a pénzügyek, amiket a Beruházási Bank és más pénzintézetek nyújtanak, hogyan ö, tudnak hatékonyan jelen lenni, és a végcélokat hogyan tudják hatékonyan elérni. Itten vannak problémák a környezet, az administratív közigazgatási környezetben a legtöbb országban, és ezért nagyon fontos az, hogy hogyan kerülnek meghozásra a döntések, és hogyan kerülnek elköltésre ezek a pénzek. Az érintette, amíg abban az esetben is, amikor nem kormányzati szervek az érdekeltek. Az átláthatóság esetében a láthatóságról is kell beszélni. Ez egy másik kérdés, ami ugyancsak kapcsolódik a beruházási bank tevékenységéhez. Milyen mértékben látják át az országok azt, hogy ez az Európai Unió politikájának a része? Hogyan ért értelmezik, és hogyan lát, eh, fogják fel azt, hogy ez nem egyszerűen egy kereskedelmi bank, amelyik ilyen-olyan országokban programokat csinál, hanem ez az Európai Unió politikájának a része, és eh, egyes országok fejlesztését, fejlődését segíti. A középtávú eh, kérdések megvitatásában van még egyéb néhány kérdés is, ami majd felvetődik, amikkel kapcsolatban remélhetőleg lesznek javaslatok. Ezek, a fő, ezek azok a fő kérdések, amelyek a külső mandátumhoz kapcsolódnak, ezeket érdemes egy kicsit kifejteni. Nyilvánvalóan döntő fontosságú, és ez megjelenik a jelentésben is, hogy az unión belüli belső koordináció rendkívül fontos a különböző intézmények között, ideértve a platform létrehozását is, ami a különböző érdekelteket összefogja az unión belül, és a, ezek megfelelően működjenek együtt. Miután bankról, Európai Uniós költségvetési pénzekről beszélünk, ezek időnképpen különböző igazgatóságokhoz, portfóliókhoz, parlamenti bizottságokhoz tartoznak. Ezért nagyon fontos, hogy itt is legyen egy központ, legyen egy motorja ennek a koordinációnak, hogy hogyan struktúráljuk ezt a koordinációt, mert hogyha ez nem megfelelő, akkor megint csak olyan eredmények lesznek, amelyek nem lesznek kielégítőek. Én személy szerint úgy gondolom, hogy jó ötlet, hogyha a banknak nagyobb hatalmat adunk a tekintetben, hogy az európai költségvetési pénzeket felhasználja, és a döntéshozatal, a parlamenti, illetve egyéb döntéshozatali szervek szintjén történjen meg, és be kell ezeket is vonni a döntések meghozatalába. Ami a külső koordinációt illeti, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nagyon szép és jó azt elmondani, hogy hatékonyabbak kívánunk lenni, jobb koordinációt, és így tovább. De a, itt vannak a problémák. Melyik lesz a vezető intézmény? a nemzetközi valuta alapot vesszük, vagy bármilyen a világbankot, vagy egyéb intézményt, nyilvánvalóan, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy az Európai Beruházási Banknak mik a céljai, mi a, a hivatása. Nyilvánvaló, hogy a kooperációnak, az együttműködésnek vannak korlátai. Nem lehet elképzelni olyan helyzetet, ahol valamennyi nemzetközi intézménynek ugyanaz a koordinatív megközelítése van, ugyanazok a céljaik. De úgy gondolom, hogy azt mindenképpen elképzelhetjük, hogy egy úgynevezett közös csomagot hozzunk létre az IMF-fel, a Világbankkal, más néhány egyéb intézettel, vagy intézménnyel, és az eg- a, úgy, hogy az egész Európai Unió láthatóvá váljon, és együtt dolgozzunk valaminek az érdekében. Ez lehet különböző területeken, környezetvédelem, infrastruktúra, kis és közepes vállalatok, technikai segítségnyújtás, így és így tovább ahol az Európai Beruházási Bank esetleg hatékonyabb és erősebb lehet. Tehát ezekre a típusú elemekre gondolhatunk, és itt különböző csomagokat hozhatunk létre azonban az országokban, ahol a bank egyébként működik és jelen van. amikor az eredményekről beszélünk, nagyon jó azt mondani, hogy ezeket a témát továbbra is felkaroljuk, ezzel foglalkozunk, és nagyon jó, amit a különböző országokban végez a bank, de először is egy szélesebb körű elemzést kell végigvinni. Ez is a központi, a költségvetési pénzeket, közpénzeket költik, de azt is meg kell nézni, hogy, hogy az európai alapok hogyan kerülnek elköltésre, fejlesztési célokra, és itt kell a szinergiát keresni, meg kell nézni, hogy mi az, ami hatékony, mi az, ami nem hatékony, és hogy lehet tovább javítani a hatékonyságot. Egy kicsit kritikusabbnak is kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztési alapok hogyan kerülnek elköltésre az Európai Unió részéről lehet, hogy itt végig kellene gondolni azt is, hogy ezt a rendszert hogyan lehetne bővíteni. Egy további kérdés, és ön említette ezt a kérdést már a jelentésben, amikor a célokról beszélünk. A célok az Európai Beruházási Bank, amikor külső mandátum alapján dolgozik, akkor ezek általában fejlesztési, környezetvédelmi, infrastrukturális vagy KKV területen történik. Amikor fejlesztésről beszélünk a különböző országokban, illetve arról, hogy ezek hogyan valósulnak meg, akkor talán gondolhatnánk olyan területekre is, mint az oktatás, egészségügy, ahol például a Világbanknak már vannak tapasztalatai. Ezt nem lenne teljesen más, mint amit egy nemzetközi pénzintézet végez és a fejlesztési bank vagy beruházási bank is hasonló módon közelíthetné ezt meg. Ez középtávon érdekes. De az is nagyon fontos, hogy ezek a programok hogyan hatnak az egészségügyre, az oktatásra, tehát például a szegénység elleni küzdelemre, és így tovább tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen típusú kritériumokat is meghatározzunk, amivel ugyancsak lehet mérni az Európai Beruházási Bank tevékenységének hatékonyságát a különböző országokban. Még néhány dolgot engedjenek meg, hogy ne menjünk bele. Még nagyon sok minden van. Nagyon fontos lenne, az is, hogy megtaláljuk az egyéb értekelt feleket, nem csak az európai intézményeket és a nemzetközi pénzintézeteket, hanem például olyan intézményeket, amelyek az ENSZ-hez tartoznak, mint például az UNICEF, nekik is vannak programjaik, vagy a Nemzetközi Vöröskereszt, Nemzetközi Vörösfélhold, amelyek ugyancsak rendelkeznek programokkal ezekben az országokban. De vannak nem kormányzati szervezetek is, amelyek egyes esetekben rendkívül kritikusak az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban, de azt is el kell ért e, ismerni, hogy e, az átláthatóság tekintetében nagyon e, sok esetben jól haladnak elő. Tehát a különböző érdekelt felek bevonására is jobban oda kellene figyelni, különösen amikor az elért eredményeket elemezzük. ami a jelentésben ugyancsak szerepel, ez a két milliárd eurós összeg, és hogy ezzel mi legyen és hogyan. Kavesz úr említette, hogy ez az összeg környezetvédelmi célokra kerül felhasználásra, és nem kapcsolódik a régiók plafon, régiós plafonhoz. Ez nagyon jó, ezt végig kell gondolni. A környezet csak az első lépés. Elegendő azt mondani, hogy egyelően osztjuk el a pénzt, mert két milliárd nem lesz valami nagyon nagy hatással, hanem ténylegesen fókuszáljuk ezt. Úgy gondolom, hogy esetleg regionális dimenzióban is gondolkodnunk kellene. A pontosan azt kellene eldönteni, hogy hogyan kerüljön ez felhasználásra. A másik téma, amit ugyancsak megkívánok említeni a jelentésben, ön is nagyon helyesen mondja, hogy az administratív képességek általában ezekben az országokban rendkívül gyengék, a beruházási banknak is kellene segítenie ezen. De a koordináció tekintetében esetleg jobb koordinációt tehetnénk a külügyi szolgálat bevonásával is. Például az uniós delegációk, missziók, amelyek ezekben az országokban jelen vannak és az ő tanácsaikat is ki lehetne kérni, mert nem vagyok biztos abban, hogy az Európai Beruházási Bank önmagában képes lesz egy nyomonkövetést megoldani ezekben az országokban a személyállomány és egyebek is szükségesek. A személyállomány vonatkozásban talán, de ott is fontos látni azt is, hogy a az szinergia az unión belül hogyan használható jobban ki. És ezzel én be is fejezem, tisztelt elnök úr, mert euh, tudom, hogy önnek nagyon nehéz feladata van, be kell tartatni az időkorlátokat. Vannak még, van még számos olyan kérdés, amit feltétlenül meg kellene vitatni. Köszönöm azoknak, akik dolgoztak ezen a jelentésen. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollega. Azt hiszem, hogy Kandusz úrnak a az előadása lehetővé tette, hogy egy nagyon jó kis vitát kerekítsünk, az ön is nagy, nagyban hozzájárult. Sajnálatos módon néhány perc múlva be kell fejeznünk ezt az eszmecserét. Szeretném ö, kiegészítésként, amit Kalfin alelnök is mondott, felhívni a figyelmet egy dologra, amivel eddig nem foglalkoztunk, vagy legalábbis nem kellően, mégpedig a koordináció nemz- különböző nemzetközi pénzintézetek között, mint ahogy ezt már elhangzott, van egy téma, ami legalább ennyire fontos, ez a, a tagállamok politikájának a koordinálása. Mert az Európai Uniónak a költségvetése 8-9 milliárdot tesz ki nagyjából, van magának az uniónak a költségvetése, plusz a fejlesztési alapja az uniónak. Hogyha összeadjuk, ehhez még hozzáadjuk a 27 tagállamnak a fejlesztési seg- támogatási költségvetését, akkor tízszer akkora ez az összeg. És ezeknek a koordinálása, ugye valójában itt 28 költségvetésről van szó. Ez elvileg a tanácsüléseken történik, ahol a fejlesztési miniszterek vesznek részt, de aztán a gyakorlatban ez nagyon rosszul valósul meg. És az egyik nagy téma, amivel feltétlenül foglalkoznunk kell, az mindenképpen az lesz a fejlesztési politikában, de vannak különböző ö, egyéb területek is, mint például a kutatások. Az egyik nagy kérdés, amivel foglalkoznunk kell majd, amikor a pénzügyi perspektívák felővizsgálatát végezzük, hogy hogyan finanszírozzuk a közös európai kezdeményezéseket, az lesz, hogy hogyan tudjuk jobban garantálni azt, hogy a nemzeti költségvetések is ugyanabba az irányba hassanak, és a közös európai célokat finanszírozzák. És minden egyes esetben, amikor ezek a nemzeti költségvetések közösségi célokat szolgálnak, akkor biztosítani kell, hogy ez egy hozzáadás legyen, egy hozzájárulás, szinergia jöjjön ebből ki, ne pedig elaprózott, egyes esetekben ellentmondásos tevékenység. Tehát itt van egy összefüggés a támogatások és a technikailag különböző elemek között. Tehát egy keveredés, ami ugyancsak nagyon fontos. Nem tudom, hogy Kanuszú még egy néhány percben kíván-e reagálni, és aztán utána talán Mestatúr pedig zárhatná munkánkat. Jó. Euh, Elnök úr, az utolsó megjegyzésével kapcsolatban a javaslatunkban, és ezt el kellett volna mondanom, de túl gyorsan haladtam, eh, beszélünk egy olyan platformról, amelyekben azért, hogy pontosan ez a vegyítés, ez a blending meglegyen, nem csak a bizottság és az EBB szerepelne, hanem a kétoldalú kölcsönadók is a különböző országokból, pontosan azért, hogy jobban össze tudják hangolni a munkájukat, és jobb megoldást találjanak. Két-három dolgot szeretnék csak mondani a két milliárddal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban jelezni szeretném, hogy valóban úgy gondoltuk, hogy ezt az összeget az éghajlatváltozásra kellene költeni, a regionális elosztás a projektek tükrében kellene, hogy megtörténjen, de igazából ez a két milliárd, amelyhez hogyha hozzátesszük a három milliárdot, amelyet az EBB teszi, akkor, és még hozzájön az éves 7 milliárdhoz, amely az Európai Unió költségvetéséből jön, akkor ezzel a három kerettel, amelyet egyesültünk, nyilvánvalóan sokkal hitelesebb eszközeink lesznek. És nyilvánvalóan eh, a bizottságnak a lehetőségei eh, nem csak az enyhítési tevékenységet teszi lehetővé, hanem hogy a szegényebb országokban adaptálni is tudjuk ezeket, és a, fejlesztéssel együtt menne ez. Utolsó megjegyzésként, és nem akarok itt hízelegni, azt mondanám, hogy az utóbbi évek változásai között a parlament, változá, parlament szerepének a változása is nagyon fontos. A parlamentnek korábban is fontos volt a a feladata, aztán a fejlesztési konszenzussal tulajdonképpen a bank egy forradalmi lépést tett, és ezt követően hogyha annyit mondanék, hogy ha a jövővel kapcsolatban mertünk volna javaslatokat tenni, tehát, hogy legyen egy nagy európai fejlesztési bank, az pontosan azért történt, mert a Mitchell jelentés két évvel ezelőtt már felkért bennünket arra, hogy gondolkodjunk el, e, e, arról, hogy hogyan lehetne az EBB-t e, e, és a, a másik bankot e, összefogni. Elnök, 30 másodpercet adok a következő hozzászólónak. Én 20 évig ö, újságíró voltam. Két percben ki tudom fejteni a gondolataimat, de 30 másodpercben azért ez túl rövid lenne. Én vagyok a jelentéstevője az EBB külső mandátumnak a Fejlesztési Bizottságban. Épp ezért nagyon köszönöm, hogy ez a fontos jelentés nagyon jó pillanatban készült el, hiszen most van a félidős felülvizsgálata ennek a mandátumnak, és épp ezért nagyon fontos, hogy a mi jelentésükben is belevegyük az ön javaslatainak egy nagy részét. Nyilvánvalóan vannak vitatott kérdések is, hiszen amikor azt mondja, hogy hogy egy valós, egy igazi fejlesztési bankot kellene létrehozni, hiszen ezt mondja, akkor az világbankkal tulajdonképpen versenyben vanunk. És és 26%-ban az Európai Unió ennek részvényese. Tehát akkor itt vitát kell folytani, hogy a világbankot is, is megerősítsük, vagy pedig kell egy európai bajnok, bank is. Én egy meggyőződéses európai vagyok, és azt mondom, hogy kell, hogy legyenek saját eszközeink, de hát, hogy most akkor két intézménnyel versenyezzünk-e, amelyek ugyanazokat a célkitűzéseket állították maguk elé, tehát, hogy a szökénységet csökkentsék, és hogy minden Európa, a világ minden polgárát belevonják, aztán, hogy hozzáférhessenek a kölcsönökhöz, a, a megtakarításokhoz, a biztosításokhoz. Ez a három dolog lényeges, és épp most voltam egy olyan, olyan ülésen, ahol a Sahel és a kenyai kollégákkal voltam, és megkérdezték tőlem, hogy ez micsoda, és mondtam, hogy ez egy nyaklánc. E, részben bőrből van, és és ehhez is e, beruházásokra van szükség, és ehhez pedig e, pénzügyi innovációra van szükség. Nos, kés, két dolog. Az Európai Beruházási Bank tulajdonképpen nagyon óvatosan lép Ön egy intézményes változásról, strukturális változásról beszél. Ez jelentős, de ez itt felülről tekint ezekre. Ezek az emberek, ezek a lelkészek, azok alulról, az ő segítségükre alulról való hozzáférésre van szükség. Az EBB az a nagy szereplőkkel foglalkozik, és nagyon kevés, nagyon kevés állampolgárral. Európában más a helyzet. Tehát épp ezért mondom, hogy nagyon fontos a fejlődő országokkal kapcsolatban lépni, és épp ezért fontos, hogy az EBB sokat tegyen az, a banki infrastruktúról, a helyi bankok hálózata e, területén, e, ahol az EBB e, nyilvánvalóan nem kell, hogy mindent felállítsa a saját fiókját, és, és mindezt azon célkitűzésekkel, célkitűzéseket szem előtt tartva, mint az éghajlatváltozás a Lisszaboni szerződés szerint. Az EBB-nek a a hezitálása az tulajdonképpen a beruházásoknál látszik, tulajdonképpen 90 millióról van szó, amelyet a mikrofinanszírozásokra fordítanának. Ez pedig egy nagy hatalom a kezekben. És nekünk kell ezt megváltoztatni nem azzal, hogy, hogy Mali déli részén ügynökségeket, fiókokat állítunk fel, hanem a helyi bankokra támaszkodunk, és az állampolgárok számára hozzáférést biztosítunk, akik különben nem tudnának hozzáférni ezekhez, és ez a mi feladatunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. És a kollégám fogja ezt összefogni. Nyilvánvalóan a Világbank, az EBB, az párhuzamos dolgok. És nyilván a, a különbség az, hogy a, a világbankban az amerikaiak játszák a szompo, fontos szerepet. Hogyha az európaiak alkalmaznák amit a, azt, amit a Maastrichti szerződéssel óta kellene alkalmazniuk, és amelyet ösztönöz a Lisszaboni szerződés, és végre eldöntük, hogy mindenütt ugyanazt mondják, amikor nemzetközi pénzügyi tárgyalások vannak, akkor nyilvánvalóan jelentős politikai változásokat érnek el, és és az egyszerűsítések azok már maguktól fognak menni. Mélsztat elnök úr parancsoljon. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr, röviden. Mert nyilván lesz még más alkalom arra, hogy röviden beszéljünk ezekről a kérdésekkel. Csak megerősítem, hogy a, az EBB ajánlásaiban a Kamdeszű bizottságnak az ajánlásait üdvözli az az ajánlás, hogy egy leányvállalatot hozzunk részre, létre, ezt meg kell vizsgálnunk, és Kamdeszu úr látja, hogy ez a szükséges kulturális változás, ez ösztönözhető azért, hogy ugyanazt a kultúrát lássuk belül, mint kívül de a költségek szempontjából ezt még meg kell vizsgálnunk. Ettől függetlenül a rövid távú ajánlások azok mind üdvözlendők. Különösen az, hogy egyszerűsítsük és harmonizáljuk a külső mandátumnak a feltételeit. Hiszen, hogyha Eh, egy bizonyos tevékenységet eh, egy eh, régióban meg tudunk valósítani, akkor a másikban miért nem? Tehát az egyszerűsítés ezt meg kellene, hogy oldja. Az az ajánlás, hogy legyenek operatív irányelvek a bizottság és az EBB közti megegyezés alapján. Ez gyakorlati módon lehetővé teszi, hogy a célkitűzéseket és az eszközöket összehangoljuk. Tehát akkor nagyobb koherenciát érünk el. Hozzáteszem, hogy ez a két milliárd, amely tartalékban van, az éghajlatváltozás célkitűzésére, az jogos tehát hogy ezt mire fordítsuk. Tehát a jövő, rövid távú ajánlások azok nem csak elfogadhatók, hanem üdvözlendék is. Ugyanakkor a jelentés második jelentése, része, amelyik a hosszabb távú javaslatokkal foglalkozik, és csak megállapítom, hogy ez a második rész jelentős kérdéseket vet fel, összetett kérdéseket, és az első reakciók, mint például az elnök úré és Bergman úré, már mutatják, hogy itt nyilván vitát kell folytatni, amelyet majd szeretnék elmélyíteni. Ma jelenleg csak annyit mondanék, nem úgy, mint az EBB-nek az egyik vezetője, hanem európai állampolgárként, hogy osztjuk azt az aggályt, amelyet a, a Bölcsek Bizottsága megfogalmazott, és pedig, hogy megerősítsük a koherenciát, a hatékonyságot és a láthatóságot eh, az Európai Unió külső tevékenységeiben. Hogyha erről hosszasabban beszélhetnénk, akkor példákat tudnék felsorolni, hogy hatékonyságot és a politikai átláthatóságot elveszítjük a különböző európai és nemzeti szakértőknek a szétszórtsága miatt. Tehát épp ezért közös érdekünk a koherenciát, a hatékonyságot és a láthatóságot megerősíteni. Ezt a gondol, agályt osztjuk a, ez a bölcsek bizottsága radikális javaslatokat tett, és megérdemlik, hogy megvizsgáljuk ezeket. Köszönöm, elnök. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm eh, Michel Kanzó. A láthatóság az egy alapvetően fontos kérdés természetesen. Egyszer egy eh, francia köztársasági elnök eh, azt mondta egy államfőről, hogy nagyon nagy értékei vannak, de van egy súlyos politikai hibája az, hogy szerény. És Michel Kancu az előbb éppen az EBB-nek az erényeit taglalta. Az önök szerénysége egyszerűen halálos bűn. A reformokban valahogy úgy kell majd eljárnunk, hogy sokkal ismertebb legyen az EBB, és hogy a működése, a szervezete, az pedig megfeleljen a Kancubizottság ajánlásainak és me- javuljon, megerősödjön, úgy, ahogy valamennyien szeretnénk. Köszönöm szépen, ez csak egy első eszmecsere volt, Mostantól kezdve az Európai Bizottságnak természetesen majd le kell vonnia a következtetéseket, ajánlásokat kell tennie, amelyek eh, kapcsolatban minket megkereshetnek hivatalosan, és majd beszállhatunk ebbe. Köszönöm, hogy elindította ezt a gondolkodási folyamatot. Merci. Voilà. Bien, alors... Euh... Rendben, akkor az alelnökök, akik nagyon szerényen itt elhúzódtak, háttérbe húzódtak, azok most láthatóvá tehették magukat, és köszönöm szépen, hogy vállalták, hogy itt foglaljanak helyet. Most akkor rátérnénk az ötös pontjára, és sőt a hatos pontjára is a napi rendnek, ezeket együtt tárgyaljuk, tehát egy véleménycsere a bizottság 2011-es költségvetéséről, aminek eh, van egy munkadokumentum, amelyel már egy első vázlatát láttuk, majd pedig a jelentéstervezet. Szidónia, öné a szó. E, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałabym zaprezentować e, Szeretném bemutatni mindenek előtt önöknek a költségvetési prioritásokat. Szeretném elmondani a költségvetési prioritásokat tehát. Ahogy ön is nagyon helyesen elmondta, már beszéltünk a költségvetés prioritásairól, illetve a Lisszaboni szerződés költségvetési végrehajtásáról is, és szeretném elmondani, hogy mi is új ebben a dokumentumban a költségvetési prioritásokat illetően. Nincsen túl sok időnk, ezt tudom, és pontosan ezért, hogyha megengedik, akkor a két fő elvi üzenetre szeretnék koncentrálni, amelyet belefoglaltam ebbe a dokumentumba. Ez a dokumentum eléggé hosszú, és habár megpróbáltam a prioritások számát csökkenteni, mégis nehéz ellenállni a kísértésnek, illetve más kollégák győzködésének, akik nagyon sok prioritással rendelkeznek, és nagyon nehéz nemet mondani a kollégáknak. Önök közül néhányan bizonyára emlékeznek arra, hogy egy hónappal ezelőtt szerettem volna a prioritások számát csökkenteni, és lehet, hogy most csalódottak, mert egy kicsit hosszabb lett a dokumentum. Ez igazából a Strasburgi találkozók eredménye, amikor is találkoztam a különböző szakbizottsági szakértőkkel, akik számos kérdést felvetettek, amelyeket nem tudtam egyszerűen figyelmen kívül hagyni. És ezért az önök előtt látható dokumentum sokkal hosszabb lett, mint amit én önöknek ígértem egy hónappal ezelőtt. De visszatérve a két fő üzenetre. A dokumentumban egyértelművé válik, hogy a több éves pénzügyi keret, amelyről 2006-ban döntöttünk, ez elérte a határait. Angolul azt mondjuk, hogy the budget is uh, approaching the ceiling, tehát eléri a plafont, a, költségvetés lengyelül mi azt úgy mondjuk, hogy eléri a falat, tehát uh, most már uh, korlátaink vannak. Tehát a jelentés tervezetemben a költségvetési prioritásokat illetően úgy gondoltam, hogy foglalkoznunk kell ezzel a sajnálatos tényel, hogy korlátaink vannak, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy a több éves pénzügyi keret már négyszer lett megváltoztatva. Ez egyértelművé teszi azt, hogy valóban nem elegendőek a források, és az 2011-ben is így lesz. Ez az egyik fontos üzenete a dokumentumnak, az az, hogy 2011-ben én azt szeretném, hogy eh, ha az Európai Bizottság 2011-es költségvetése a fiatalokra koncentrálna széles értelemben, nem csak a fiatal emberekre, hanem a fiatal korra, a fiatalságra, amikor az ember tanul és megkezdi a munkáját. Tehát egy nagyon széles értelemben vett fiatalságra szeretnék koncentrálni, az innovációra, illetve azt, hogy ki lehessen használni teljes mértékben az egységes piacot, illetve az ötödik szabadságjogot, a tudás szabad mozgását. A költségvetési munkám szerint, a, során azt szeretné megnézni, hogy mi elérhető a fiatalok számára, mit lehet tenni, mit lehet javítani a jelenlegi költségvetési sorokban, és szeretnék új javaslatokat is itt. Tehát mindenképpen visszat fogok önökhöz törni specifikus javaslatokkal, amelyek a már meglévő költségvetési sorokra koncentrálnak a kísérleti projektekre, de szeretnék mindenképpen a fiatalok kérdésével foglalkozni. Ahogy mondtam, már találkoztam önök közül néhány nyukkal, illetve a szabadságcsalai képviselőkkel is találkoztam, és ezen találkozók során számos ötletet kaptam, ezek nagy része most már benne van a dokumentumban. Hadd mondjak néhány szót arról, hogy mi fog történni innentől fogva. A módosítókat 25-ig eh, lehet eh, beadni, 25-e estéig lehet beadni. Nagy lelkesedéssel várom az önök módosításait. Néhányan már eh, elmondták, hogy mit szeretnének. Én megértem az önök javaslatait, de szeretném ezt írásban megkapni. Remélem, hogy a dokumentumot a márciusi második plenáris ülésen sikerül majd elfogadnunk. Mindemellett azt is szeretném, hogy ezt a dokumentumot úgy tekintsék, mint az első nyilatkozatot, amelyet az intézmények tettek a 2011-es költségvetések kapcsolatban. Itt van a lehetőség arra, hogy elmondjuk, hogy mik a prioritásaink a költségvetésben. Remélem, hogy az Európai Bizottság megragadja ezt a lehetőséget, és egyértelmű lesz a lehető leghatékonyabbak lehetünk az ősszel, és a tanácsa és a bizottsággal együtt valóban el tudjuk megfogadni fogadni ezeket a prioritásokat. Van egy dolog, amely állandóan a háttérben lebeg a vitáink során. A 2011-es költségvetés egy különleges költségvetés lesz. Ahogy mondtam, ez az első alkalom, hogy a költségvetést a Lisszaboni szerződés alapján hozzuk létre. De ez már egy tesztje annak is, hogy az Európai Parlament mit tud tenni. Képesek vagyunk-e többet elérni, és egy kicsit most gondolok arra is, hogy egyfajta lakmuszteszt lesz ez. A 2013 utáni több éves pénzügyi tervvel kapcsolatban. Várom a, az ötleteiket, és köszönöm az együttműködést. Ja, vous avez raison de rappeler l'importance. Köszönöm, Szidónia. Igaza van, hogy emlékeztet a költségvetési kérdésekre, és nagyon örülünk, hogy egy olyan személynek adtuk ezt az általános jelentést, mint ön. Ann Jensennek adom meg akkor a szót. Thank you, Chairman, and, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen Szidóniának is ezt a rendkívül jó dokumentumot, és köszönöm a munkadokumentumot, és ez egy munkadokumentum, erről beszélünk most. A munkadokumentum az eljárással kapcsolatban kifejezi azt, hogy már megvan a Lisszaboni szerződés is, az új eljárásokkal, és nekünk belsőleg is tennünk kell a bizonyos reform munkát. Úgy gondolom, hogy azok közül, akik részt vettek ebben, közülük is Bőge úr emlékszik rá, hogy mennyire nehéz volt elmagyarázni másoknak a parlamentben azt, hogy a költségvetési eljárás mit is jelent, és néha ez egy kicsit más, mint a jogalkotási munka. Egy technikai jellegű kérdés ez, de mégis nagyon fontos ez, amit szeretnék említeni. Minden frakció számára fontos ez. A negyedik vagy az ötödik oldalon, függően attól, attól milyen nyelven olvassák a szöveget, megemlítik a Egyeztető Bizottsági delegá- Delegációt. Nagyon sokat vitáztunk arról, hogy hogyan legyen is ez, mert a parlamentben van egy ilyen fajta tendencia, hogy azt mondják, hogy ugyanolyan ez, mint bármilyen más egyeztetési eljárás, pedig a, ez a, a Költségvetési Bizottságnak az előjoga, és nagyon sokat készülünk egy ilyenfajta egyeztetésre, sőt, próbálgatjuk is az érveinket és tudjuk kívülről a különböző ide vonatkozó szabályokat. Szeretném azt biztosítva látni, hogy a megfogalmazás itt a delegációkkal kapcsolatban azt jelenti, hogy még mindig olyan helyzetben vagyunk, amikor a frakció döntenek arról, hogy kit küldenek a egyeztetésre, és hogy az elnök urunk üljön az egyeztető asztalnál, és a jelentéstevőkkel együtt végezze el a tárgyalást. Az angol szövegben valószínűleg különbözőek itt a megfogalmazások. Itt azt mondják, hogy egy kis csapat készíti elő a döntést. Itt igazából arról van szó, hogy a döntési javaslatokat készítik elő. Nagyon fontos az, hogy mindenki részt vegyen ebben, mindenki ott legyen, Tudom, hogy az a javaslat, hogy legyen egy kisebb csapat az elnökkel, a jelentéskészítőkkel és esetleg a speciális jelentéskészítőkkel. Mindig is erre törekedtünk, egyre inkább erre törekedtünk, hiszen a tárgyalások során egy eléggé specifikus kérdések merülnek fel. Például a Galileo esetében nagyon jó volt az, hogy voltak olyanok, akik nagyon is ismerték ezt a témát. Tehát mindenképpen erre kell törekedni, akkor, amikor összeállítjuk a tímünket. Olyan embereknek kell ebben részt venniük, akik eh, valóban ismerik a témát, mert eh, parlamenti képviselőként eh, mindig is nyerünk, azért, mert okosabbak vagyunk, mint a tanács, és ennek így kell maradnia a jövőben, és tehát szeretném azt biztosítani, hogy annak az értelmezése, amit van előttünk, az valóban az legyen, ami eddig is történt az évek során, és olyan képviselőink legyenek az egyeztetésen, akikre szükségünk van. Köszönöm szépen. Merci Anne, c'est, euh, c'est très clair. Köszönöm szépen Anna, ez nagyon világos jutta. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászálláshoz kapcsolódva nem akarok sokat mondani, mert tudom, hogy a munkacsoportokban, a frakcióban sokat beszéltünk erről, és tudom, hogy különböző hozzászólások vannak az a kapcsolatban, hogy lehetne ezt elképzelni, elképzelni, vagy hogy milyen legyen a mandátuma ennek a tárgyaló csapatnak. Most 27 ember lesz itt, vagy három, tehát erről valószínűleg még sokat fogunk beszélni. Szidóniának annyit mondanék, hogy a prioritások dolgokat valóban jól kijelölte. Én ezt tudja ő is, és a többiek is tudják ezt, akik már régóta ismernek, hogy én mindig is ö, ö, óvatosan bánok a dicsérő szavakkal, de most valóban nagyon jó az, ami itt van. Úgy gondolom, hogy ezt támogatni tudjuk. Mindenképpen amellett vagyok, hogy tényleg a prioritásokat, ahogy az benne van a címben, és a prioritásokat helyezzük előtérbe. Tudom, hogy eh, nagyon sok eh, kolléga sok dolgot eh, talál fontosnak a 2011-es költségvetésben is. Sok minden fontos, de nekünk foglalkozni kell az egyeztetések során is ezekkel a prioritásokkal, hogyha egy kicsit tovább kiszélesítjük azt, hogy mit értünk a fiatalokkal kapcsolatos politikánk alatt, akkor azt én jónak tartom. Tehát ki lehet is szélesíteni azt, amit Szilónia tett. Mindenképpen azt szerettem volna, a prioritások lennének ebben benne, de egy dolgot szeretnék. Szeretnék egy olyan bekezdést, amely a klímaváltozás elleni harcról szól, illetve ennek finanszírozásáról szól. Pont az, amit az imént is hallhattunk a befektetési bank részéről. Úgy gondolom, hogy egy bekezdést ennek kellene szentelnünk, azt kellene mondanunk, hogy most már tényleg hozzá kell ehhez fognunk 2011-ben. Ez nem csak egy 2011-es prioritás, hanem az elkövetkező időszak számára is prioritás marad. De összességében csak kisebb módosításokat tennék, ezt majd elküldöm. Ez csak kis magyarázat lenne. Például, hogyha a külügyi szolgálatról beszélsz, akkor úgy gondolom, hogy azt kellene mondani, hogy ezeknek megfelelő eszközökre van szükségre, de az administratív eszközökre gondolunk itt. Tehát, hogy ez egyértelmű legyen erre van szüksége a külső szolgálatnak, nem pedig operacionális, működés, műveleti eszközökre lenne szükség. Tehát ez az én véleményem, remélem, hogy eh, ha ezt majd megmutatjuk, akkor erre is sor kerül. Összességében tényleg nagyon jónak látom azt, hogy valóban prioritásokról van itt szó. Köszönöm szépen. Merci, merci Jutta. Köszönjük, Jutta. Juttának igaza van. Az éghajlatváltozási harc finanszírozásának a problémája em, e, em, utalva. Amikor Kamdessu, e, Michel Camdesu a két milliárdról szólt, amelyet az EBB ennek a politikának akar szentelni, hozzátette, hogy ez a 3,7 millió, vagy a 7,3 milliárd mellé jönne, amelyet a, a parlament ennek a témának szentel. Ezt érdeklődve hallgattam, és ugyanakkor udvariasan nem vágtam a szájába. De tulajdonképpen igaz, hogy Kopenhágával kapcsolatban ez bizony egy nagy összevisszaságot eredményezett. Tehát a 2011-es költségvetés politikai változásait ez is befolyásolja. Tehát a Szidónia <laughs> jelentésével kapcsolatban a Költségvetési Bizottság a Női Bizottsággá alakul át, mert csak néhány nő kért szót. tehát jutta után Bálcáni asszony jön. Molto condivisibile. Köszönöm szépen. Szidónia döntését teljes mértékben el tudjuk fogadni. Hogyha 2011-ben valóban a fiatalok mellett szeretnénk kiállni, Nagyon fontos témákat lehet itt felvenni, mobilitás, vállalkozás, oktatás, továbbképzés. Úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az okok egyértelművé válnak, hogy miért pont most foglalkozik az Európai Parlament a fiatalokkal, és miért akarja most a fiatalok kérdését prioritássá emelni. Úgy gondolom, hogy két dolgot kell látnunk. Ezek az intézkedések a fiatalok érdekében, ezek kötődnek több más politikához is, például a szociális politikához is. Hiszen tudjuk, hogy nem annyira könnyű önállóvá válni, akkor, hogyha már fiatal korától kezdve az ember nincs ehhez hozzászokva. Tehát bele kell ebbe foglalni a szociális politikát is, hosszú távú tervekre van szükség. Ezen kívül van még egy másik dolog is. Itt arról van szó, hogy a fiatalokat támogatni kell, hiszen a fiatalok igazi gazdagságot jelentenek számunkra. Úgy gondolom, hogy ha itt megvannak a megfelelő feltételek, akkor itt a fejlődés is megvalósulhat. Beszélünk itt gyakran az úgynevezett zöld gazdaságról, de inkább a fiatalok gazdaságáról kellene beszélni, hiszen megfelelően támogatni kell a fiatalokat. Örülnék annak, hogyha valóban tudnánk ezt támogatni, hiszen ez valóban kiindul a pontot jelent a többi prioritás számára is, amelyeket lehetne dolgozni. Ez a két olyan irány, amely rendkívül fontos akkor, amikor megkezdődik egy új szakasz Európa számára Lisszabon után. Köszönöm, kedves kolléga, Labiász, Gárdias Lapál kolléga. Köszönöm szépen. Ez tulajdonképpen első próbája a Lisszaboni szerződés alatti költségvetésének. Tehát ebben a próba időszakban több dolgot kell megpróbálni, hogy megnézzük, hogy tudunk-e javítani a dolgokon. Tehát ahogy az első olvasatról eddig gondolkodtunk, és a korábbi években az egyeztetés az novemberben volt, de ha jól tudom, akkor a novemberi egyeztetésre 500 módosítással érkeznek a kollégák, és most megelőzhetjük ezt a munkát, és a módosítások a tanácssal való vitára, vitára során használnánk fel. Tehát azon kérdéseket vitatjuk meg, amelyekben különbözik a véleményünk. Sokkal több munkát kell a novemberi egyeztetés előtt végezni, azért, hogy kevesebb módosítással érkezzünk az egyeztetésre. Tehát megvizsgáljuk, hogy milyen nagyobb prioritások lehetnek, stb. És ez lehetővé tenni, hogy hamarabb kezdjük a munkát és hogy hamarabb kapcsolatba lépjünk ezekkel kapcsolatban egymással. A lényeg az, hogy amint megvan a költségvetés tervezet, április-májusban, akkor közösen kezdjünk el a tanácssal együttműködni. Az első fontos az a kommunikáció és a munka összehangolása a tanácssal. Ha megvan a költségvetés tervezet, És vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk az egy munkát jobban összehangolni a tanácsal, mivel az egyeztetés az tulajdonképpen eltűnik. Az ütemterv megvan, és júliusban nincs benne egyeztetés. Akkor tehát hogyan tudjuk a tanácsal való munkát jobban összehangolni? Nem hiszem, hogy a munkánkat megfelelően el tudjuk végezni, hogyha már a kezdetektől fogva nem lesz a megfelelő együttműködés és munkavisszahangolása a tanácssal. Tehát el kell gondolkodnunk arról, hogy hogyan próbáljuk a bizottságon belül az álláspontjainkat meghatározni, és a mi álláspontokat a háromoldalú megbeszélések során meghatározni. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most a férfiaknak adom meg a szót azért, hogy biztosítsuk nekik és a súlyukat. Godmanis úr. Köszönöm szépen. Először is el kell mondjam, hogy nagyon jó ez a dokumentum. Ez eh, nagyon eh, jó pont most, hiszen a kormányzatok főként az idősekért küzdenek, tehát jó az, hogy az Európai Parlament most a fiatalokkal eh, foglalkozik. De fontos az, hogy onnan töltjük majd meg ezt a tartalmat. A negyedik oldalon a hatos pontra szeretnék rátérni amely a költségvetési vonzatokat taglalja. Én már előkészítettem írásban egy teljes más, teljesen más 1B javaslatot. Ön nagyon optimista, ami a helyzetet illeti, azonban én másképp vélekedek. Nagyon alacsony a teljesítési ráta, különbségek vannak a tagállamok között, és a bizottságot arra kell ösztönözni, hogy nehogy azt adja, amit az elmúlt pénzügyi terv során, amikor a kohéziós politika 4 milliárdot vesztett körülbelül. Tudjuk, hogy honnan érkeznek ezek a pénzek, és ezért tényleg úgy gondolom, hogy nem egy pozitív prioritás ez, Az 1B fejezetben a 29-nél sokkal kritikusabb javaslatot tennék. Meg kell nézni azt is, hogy mi a valóság ami nem annyira fényes. Merci, cher collègue. Köszönöm szépen, tehát köszönöm, kedves kollega. Tehát itt abban a ö, az ördögkonyhában, amit Cidónia készít, majd Godmanis úr fog beletenni egy kis sót és borsot. Súrján úr. Először is, Először is szeretnék egy furcsa kijelentést tenni. Az EPP támogatja ezt a jelentést tervezetet. Gondolom, hogy ez szinte már egyértelmű. Az utolsó megjegyzés a kollégám részéről úgy gondolom, hogy neki teljes mértékben igaza van, hogyha belegondolunk a regi képviselők javaslatára gondolunk, én vagyok a 2011-es jelentés készítő. Én is szeretnék néhány módosítást tenni majd ezen ponttal kapcsolatban. És az időzítés nem igazán jó, de nem, nem nagyon lehetett ezt megváltoztatni. A monitorozási bizottságban a struktúrális alapokról március közepén tárgyalunk, tehát ez azután lesz, hogy lezárjuk az iránymutatásokat, de figyelembe véve, hogy milyen adatokat kapunk a bizottságtól, és ezek majd hamarabb fognak beérkezni, és el tudjuk képzelni azért, hogy mi a helyzet most. Úgy gondolom, hogy erős jelzést tudunk adni abban a szellemben, amit hallhattunk. Van egy pont, ahol óvatosságra intenék. Hogyha megnézzük a kifizetési helyzetet, akkor hát ez szörnyű, egyszerűen. Ami pedig a kötelezettségvállalásokat illeti, ott már jobb a helyzet, de a távolság, a kötelezettségvállalások és a kifizetések között, vagy inkább az út a kettő között eléggé nehéz. És mivel magas a kötelezettségvállalás, ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben el lesz költve a pénz. Tehát a Költségvetési Bizottság részéről jó lenne az, hogyha csak a kifizetésekre koncentrálnánk, a kohéziós politikának a hasznos része az az, hogyha már megérkezik a pénz az országba, és valóban működik is a pénz ott, hiszen tervekről, kötelezettségvállalásokról beszélünk, erről és arról döntünk, de ez csak egy kezdetleges lépés. A valóságot eurónak hívják, és az eurót tekintve, illetve a pénzt tekintve a helyzet nem igazán kielégítő. Tehát mindenképpen meg kell hallgatni a szakbizottságunk hangját, illetve a frakciók hangját, amikor azt mondjuk, hogy a tagállamokat sürgetni kell, hiszen krízisben vagyunk. Ez egy eszköz, amelyen keresztül az Európai Unió segíthet a tagállamoknak abban, hogy urai legyenek a válságnak. Ez volt az elmúlt évi politikánk is, és ez fontos részét képezi most is a politikánknak, és ez a, az üzenetünk a fiatalok számára is, hiszen itt vannak remények, vannak intézmények, amelyek már most is tudnak segíteni hogyha felmerül a szükségesség erre, és ez most felismerült. Köszönöm. Portás. Köszönöm szépen, kedves kolléga Portás úr. Serei brev. a Köszönöm szépen, rövid leszek. Azt jeleztem volna jelezni, hogy Szidónia hasznos módon pontosította hogy milyen prioritásokat akar, és pedig az ifjúság, hiszen ezek a prioritások azt az időszakat célozza meg, mielőtt az aktív életbe lépnének a fiatalok, tehát a tanulmányoknak az időszaka, és mindezzel egyetértek tehát, és a transzverzális megközelítéssel is, a különböző programok esetében, amely a fiatalok ezen életszakaszát meghatározzák. Nos, tehát a prioritásokat illetően egyetértek vele. Ugyanakkor fel kell merül annak a kérdése az innováció és a kutatás területén. Itt képzelőről van szükség. A fiatal kutatók gyakran elég szegényes körülmények között érnek, élnek. És nem szabad, hogy ez az, ezek a körülmények tovább folytatódjanak. Manapság Európában a pénzszüke jellemzi a kutatást. Tehát messze vagyunk attól, amire szükséges lenne. Nos, ezek után egyet értek azzal, hogy ezen a területen prioritást kell kitűzni. Ugyanakkor ez politikai problémát is felvet. A fiatalokat megcélzó programok nem nagy súlyjal szerepelnek az Európai Unió költségvetésében. És amikor, meg, amikor módosítjuk a költségvetés volumenét, az még mindig nem jelentős módosítás. És ez aztán politikai kockázatokkal jár. Egyetértek Jutta Haukkal is azzal kapcsolatban, hogy fontos beszélni a különböző intervenciós programokról, mint például a tejjel kapcsolatban. És a jelenlegi szöveg ennek nem felel meg. Tehát újra kellene beszélni erről. Ugyanis állandó módon az ár mesterséges fenntartásának a rendszerét intézményesíteni veszélyes, és ez igazából nem hat közvetlen módon az árakra. Tehát szerintem egy másik megközelítésre van szükség. Ezek után pedig még egy utolsó megidézésem lenne egy kérdéssel kapcsolatban, amelyel a bizottságot célzom meg. Szeretném, ha pontosítanák, hogy hogyan akarja a bizottság a középtávú finanszírozást felülvizsgálni. Milyen fajta felülvizsgálat lesz, egy olyan, ami a, köz, költség, a közösségi költségvetésnek a nagyobb aspektusait nem érinti. A jelenlegi költségvetés illetően a mozgástér nagyon kicsi. Viszont, hogyha egy középtávú felülvizsgálat lesz, amely a pénzügyi tervet megváltoztathatja, 2015-16-ra, akkor ez megváltoztatja a dolgokat. Akkor aztán lehetne egy átmeneti költségvetés, azért, hogy aztán bevezethessük a felülvizsgálat eredményeit, az következik ebből a, a megközelítésből. Görön Fern. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert a legtöbb fontos dolgot már a kollégák elmondtak elmondták. Csak három dolgot szeretnék az eljárással kapcsolatban felvetni. Először is hogy eh, eh, térjek arra ki, amit Anja Jensen mondott. Szerintem nagyon fontos, hogy ne próbáljunk valamilyen formulát, egyenletet találni a bizottság kialakítására. Hagyjuk a politikai frakciókra, ez szerintem egy nagyon bölcs javaslat. Második dolog, amit Eider mondott, hogy mondjak ezzel kapcsolatban még néhány szót én is. Nagyon fontos időszak a ö, május elején a ö, benyújtott anyag, majd pedig a nyári szünet. Mert ez az az időszak, amikor a tanácssal elkezdhetjük a párbeszédet és a saját ö, tárgyalási mandátumokat kidolgozhatjuk. Mert most ugye van a nyári egyeztetés. Fontos, hogy ezt ne ö, hagyjuk ki, mert voltak már lehetőségek, amiket kihagytuk. De hogyha még nem is csúszunk le az egyeztetésről, a mandátumról akkor is vita lesz és meg kell találnunk a megfelelő eljárást, hogy hogyan tárgyaljunk a saját mandátumunkról, trialógusban, vagy konz- egyeztetési eljárásban. Rendkívül fontos ez demokratikus szempontból, hogy ezt a vitát lefolytassuk a mandátummal kapcsolatban. Az is nagyon fontos számunkra, hogy más bizottságokat is bevonjunk már ebben a szakaszban, ebbe a tárgyalásba, és a, még nyár előtt elkezdjük a párbeszédet a tanács tanácsal. Nincsen konkrét javaslatom, csak egyszerűen végig kell gondolni, és ne felejtjük el, hogy erre a folyamatra szükség van, és ne hagyjunk mindent az Egyeztető Bizottságra. A Költségvetési Bizottságnak is benne kell lennie ebbe a folyamatba. A, a, a, a és a raportőrtől azt kérném, és a bizottsági elnöktől is, hogy ezt gondolják végig, hogy hogyan tudjuk ezt az eljárást végigvinni. Lehet, hogy egy dokumentum kellene, egy állásfoglalás, vagy bármi, valamilyen dokumentum, ahol konkrétan a mandátumot megvitatjuk, nem a nagy prioritásokat, mint ahogy most veszik, hanem egy kicsit leszűkítve, de konkrétan a költségvetési kérdéseket. Harmadik dolog, szerintem ez nincs benne a dokumentumban, az is meg kell néznünk, hogy a plenáris vitát hogyan szervezzük meg. Mert nem csak a nyári egyeztetés nem lesz hasznos, hanem a plenáris viták is rendkívül unalmasak. Tehát valamit tenni kellene, hogy ezek érdekesebbek legyenek. Már tett, próbálkoztunk ezzel, emlékszem, az elején, 2000-es évek elején próbálkoztunk ezzel, meghívtunk különböző biztosokat, és strukturáltan szerveztük a vitát, beszéljünk erről, beszéljünk arról, négyes csoportról és így tovább. Három vagy négy biztos is meghívtunk a költségvetési vitára, elég érdekes volt ez így. Tehát gondoljuk végig, hogy hogyan lehetne a költségvetési plenáris vitát hasznossá tenni, és ne pedig egy ilyen borzasztó unalmas dologá, mint hogy ez az elmúlt évek mértékben volt. Köszönöm, Gören. Azt hiszem, hogy Görennek teljes mértékben igaza van. Szükségünk lesz egy mandátumra a tárgyaláshoz. Egy kicsit valami olyasmi, mint amit a ö, tanács egyébként a ö, nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során alkalmaz az Európai Bizottsággal szemben és itt arra van szükség, hogy legyen a Költségvetési Bizottságnak egy politikai álláspontja, amit esetleg a plenáris is jóvá hagy, és akkor ez lesz a delegációnak adott mandátum. Tehát a parlamenti delegáció ezzel a mandátummal fog tárgyalni, és ezt kell majd az egyeztetés során képviselnie kétségtelen, hogy az ütemterv másképpen néz ki, egyetlen olvasat van, nem lesz a szokásos júliusi egyeztetés, ugyanakkor szükségünk van arra valószínűleg még a júniusi trilógus előtt, hogy legyen egy tárgyalási álláspontunk. Ezt meg kell nézni, hogy hogyan szervezzük ezt meg saját magunkban, és ez az szükséges, hogy időben készen álljunk Szidónia, esetleg még néhány gyors következtetés, és utána rátérünk a következő pontra. Uh, Megpróbálok nagyon röviden válaszolni a megjegyzésekre. Nagyon nehéz most egyénileg válaszolni mindenkinek. Persze meg szeretném, hogy lenne elég időre, de megpróbálom a korlátozott időmről összefoglalni. Ketten is említették a klímaváltozás elleni harcot, ez a 33-as cikkben benne van. Most itt csak arról van szó, hogy szeretnék ezt jobban kihangsúlyozni. A 33-ban szó van erről. Itt arról van szó, hogy folytatni kell a klímaváltozás elleni harcot. A munkadokumentumot illetően. A munkadokumentum ez egy induló pont a további viták számára, és szeretném megemlíteni azt, hogy az eszmecsere után ma megpróbálok majd különböző bekezdéseket megfogalmazni a prioritásokat illetően. Ezekről mi beszélhetünk majd. Jensen asszony nincs már itt, de mások is említették az Egyeztetési Bizottság összetételét. Egyetetek azzal, hogy nyílt megközelítésre van szükség, amelynek során bevennénk specialistákat is ebbe a csapatba. Egyetetek azok, akik azt mondják, hogy egy kicsit túl elhamarkodott volt az, hogy belefoglaltuk a munkadokumentumba az egyeztető csapat összetételét. Egy másik kérdés, ami felmerült, az, az volt, amit az egyik kolléga is mondott, Gári Zibel kolléga is mondott, Tudom, hogy létezik ez a kihívás az egyeztetés előtt, hogy csak egy olvasat van. Nem tudom, hogyan lehetne megbirkózni a módosítások számával. Ez valóban egy kihívás, és más ö, frakciók is említették ezt, hogy foglalkozni kell azzal, hogy hogyan lehet szembenézni ezzel a helyzettel. A háromoldalú tárgyalások előtt júliusban van idő arra, hogy elgondolkozunk azon, mit szeretnénk a költségvetés tervezettel. Tehát úgy gondolom, hogy június folyamán nagyon intenzív lesz a munkánk. Még egy pont, amit megemlítettek, ez pedig a hagyományos stratégiai kérdések, amelyek mindig is megjelentek az éves költségvetési folyamat során. Ezeket én ismerem, ismerem, hogy mi a helyzet a kappal, a struktúrális politikákkal. Ezek egyáltalán nem közömbösek számomra. Nagyon tudom, hogy ez eh, nagy részét teszi ki a költségvetésnek, tudom, hogy ez egy kihívás, és eh, a hagyományos eszközeink, amelyek ehhez az ehhez a területhez kötődnek, ezeket tudjuk alkalmazni majd, de én nem szeretném, elfele, nem szeretném elkerülni a vitát a struktúrális politikákkal kapcsolatban. De a lényeg az, hogy koncentráljunk arra, hogy megnézzük a költségvetés más területeit is, de természetesen Mindenképpen azt akarjuk, hogy jó végrehajtásra kerüljön sor, tehát nem az van, hogy az egyiket akarjuk, a másikat pedig nem. Hogyan szeretném konkrétabbá tenni a politikai prioritásaimat? Hamarosan egy munka dokumentumot fogok kiadni arról, hogy milyen eszközeink vannak a fiatalok politikáját illetően. Szeretném megnézni azt komolyabban, hogy a EU költségvetésből mit is fordítanak a fiatalokra, milyen kísérleti projektek vannak, illetve arra is kitérnék, amelyet Portás úr is mondott, és ezt nagyon fontosnak tartottam, és nagyon kötődök ehhez, mert én korábban kutatóként dolgoztam, tehát tudom, hogy mennyire fontos a kutatók mobilitása mennyire fontosak a fiatal kutatók, és hogy mennyire fontos, ahogy említettem, az ötödik szabadság is, a tudás, szabad, a tudás áramlásának szabadsága. Mindenképpen figyelembe vettem azt, amelyet önök elmondtak. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Sok megjegyzésük belekerül majd a szövegbe akkor, amikor beszélek a prioritásokról, és lesznek olyan módosítások is, amelyek abba a munka dokumentumba fog belekerülni, amely a fiatalok politikájának eszközéről szól. Remélem, hogy önök is eh, velem tartanak, és ugyanúgy gondolkodnak, mint én. Ja. Köszönöm szépen, Szidónia. Nagyon szépen köszönjük. Eh, és meglep engem ez a nagy konszenzus, és ez egy nagyon jó eh, dolog, és pedig, hogy a, jön a az ifjúságnak adunk nagyobb prioritást, és itt az EBB tevékenységét illetően is nagyon fontos lesz ez. Tehát többet kell költeni az ifjúságra, ugyanakkor nagyon nehéz tudatni, hogy ez az Európai Uniótól származik, tehát hogy a fiatalok, akiket ez érint, akik a kedvezményeit ezt észrevegyék. Nem akarom persze ezzel elbátortalanítani a, ezeket a törekvéseket, csak kiegészítem a megjegyzéseket. Emlékeztetek arra, hogyha Szidónia Sorján Lászlóval együtt előkészítette ezt a dokumentumot, és említette benne az eljárási problémákat. Ez azért történt, hogy a, az elnökök értekézletének ezzel foglalkozni kell. A parlament elnöke írt nekem, hogy, és itt angol idézem, hogy a Költségvetési Bizottság Eh, amiután a bizottság elnökei foglalkoztak vele, eh, és az elnökök értekezlete is foglalkozott vele, foglalkozik az új eh, költségvetési eljárással kapcsolatos gondolatokkal, hogy belső és intézményközi szinten foglalkozzanak az új ütemtervel, és az intézményközi közi előkészítésével az éves ciklusnak. Tehát a legjobb megoldás az lenne, hogyha a javaslatainkat belevesszük abba a jelentésbe, amelyet Szidónia készít elő. Ezért emlékeztetek az ütemtervre, tehát a módosítások benyújtásának a határa, határideje február 25-e 18 óra. Március 4-én elfogadjuk a jelentést, és a márciusi második plenárison fogjuk elfogadni ezt a jelentést. Ez az ütemterv fontos, ugyanis a bizottság ezt a témát március 11-i ülésén vette napirendre, és ez ilyen módon jól illik a március 4-i szavazásunkhoz. Köszönöm szépen, köszönöm Szidóniájának. Akkor azt javaslom, ahogy eredetileg is terveztük, hogy most jöjjön a 18-as napi rendi pont. Ez pedig egy fontos jelentés Jutta Haugé. Jutta szó. De ist zwar wichtig. Köszönöm szépen, ez fontos, de remélem, hogy gyorsan el tudjuk ezt intézni. Itt uh, nincs másról szó, mint arról, hogy megváltoztatják a felügyeleti szervet. Nagyon uh, sokszor kértük ezt már. Sokszor beszéltünk már itt az alapvető jogszabályokról a felügyeleti szervet, illetően a Galileóval kapcsolatban. Uh, itt igazából teljes mértékben megváltozott minden. A bizottság vette át a felelősséget a program végrehajtásával kapcsolatban, ezért ez a felügyeleti szerv most már nem rendelkezik semmilyenféle alappal arra, hogy dolgozzon. Az Európai Bizottság most azt javasolta, hogy itt most már ne hatóságról beszéljünk, ne autoritáról beszéljünk, ne hatóságról beszéljünk, hanem most már agencyről, vagyis ügynökségről. Ez jó, és most már azt mutatja, hogy ez az ügynökség, ami a feladatait jelenti, ezt támogatják, és ez lesz felelős a biztonságért. És ez így rendben is van. Én itt módosítókat fogalmaztam meg, főként a jogalkotási állástörölést figyelembe véve. Itt ismételten rámutatunk arra, hogy szükség van arra, hogy a tanácssal, tehát a, az intézményközi megállapodás 47-es cikkének értelmében a tanácssal beszéljünk erről a témáról. Ezen kívül van még négy módosító indítvány, ezek mindegy, ezek is a 47-es cikkel foglalkoznak, illetve azzal, hogy milyen lesz a pénzügyi programozás ennél az ügynökségnél. És ennek bele kell férnie a költségvetésünkbe. Vannak módosítók, ezeket ismerik a kedves kollégák. Mindig is megszületnek ezek a módosítók akkor, amikor új ügynökségek létrehozásáról van szó, vagy a régiek megváltoztatásáról. Két dolog új. Az egyik az az, hogy amit az igazgató hivatal idejéről mondtam. Ezt mindig is hiányoltuk, és a bizottság pedig azt mondta, hogy most már megváltoztatták Eh, az ügynökségekre vonatkozó politikát, tehát 5 évről 4 évre eh, csökkentették a hivatali időt, az intézményközi eh, a csoportot létrehoztuk, azok az emberek, akik az Európai Parlamentbe jönnek, és ebben a munkacsoportban vannak, azok megállapítások kerültek erre a, a hivatali időszakra is. Barózó a múlt héten minden ünnökség esetében elmondta azt, hogy időben meg fogja határozni a bizottsági képviselőket is ebben a munka csoportban. És pluszba ehhez jön még a mindig, mindenkori soros elnökség. Remélhetőleg minden ügynökség esetében itt a hivatali időt majd akkor így megváltoztatják. Én azt szeretném, hogy ennél az ügynökségnél is, és a többinél is az öt éves hivatali idő maradna meg. Van még egy dolog, amely nagyon fontos számomra, és itt megpróbálok ehhez ragaszkodni ez pedig az, hogy az ügynökség székhelye Brüsszelben maradjon. Már megkezdték a munkát, Brüsszelben kezdték meg a munkát, tehát az lenne az értelmes, hogyha itt is maradnának. Ez ugyanis az európai költségvetésnek igazából nem kerül semmibe így, tehát elmondtam ezt már egyszer, még akkor, hogyha egy új ügynökségről van szó, mi azt várjuk, hogy a székhelye Brüsszel maradjon. Tehát erről van szó. Pont. Merci beaucoup, Jutta, de cette présentation. Köszönöm szépen, Jutka, ezt az előadást. Tehát nekünk véleményt kell eh, a Galileo eh, irányítási rendszernek a jogi eh, alapjáról. A az Európai Parlament és a korábbi Költségvetési Bizottság megoldást talált egy olyan témára, amely megosztotta a tagállamokat, ez a Galilea rendszernek az alkalmazása, hiszen ez hatással van a mezőgazdasági költségvetésre is, a, ugyanis a Galileo program finanszírozása befolyásolja ezt, e, az akkori szinten való költségek szintjét illetően. Jelenleg még nem tartunk itt, e, most az irányítási rendszeren kell változtatni, ahogy utta is megmagyarázta. Tehát az ITRA bizottság, az illetékes bizottság. A módosítók benyújtásának határeje február 26-a dél. Jövő héten március 4-én szavazunk erről, és 17-én és aztán az áprilisi első plenárison szavazunk róla. Akkor most azt javaslom, hogy térjünk át Eh, azokra a témákra, amelyekről szavazunk, épp, és pedig azért, hogy az előre jelölt időben szavazzunk. Fontos szavazásokról van szó, fontos témákról, amelyekről az előző ülésen már tárgyaltunk, tehát akkor most rögtön szavazhatunk róluk. Három ö, eh, téma foglalkozik az európai globalizációs alkalmazási alappal. Reimer Böge a jelentéstevő, de ő már bemutatta a javaslatait az elezőülésen. Tehát akkor azonnal szavazhatunk. Ugyanakkor vannak módosítások. Először tizen, a 14-es ponttal foglalkozunk, ez pedig az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása Litvániai, Litvániával kapcsolatban. Euh, je voudrais être sûr que les... Biztos szeretnék abban lenni, hogy a módosító indítványok valóban kiosztásra kerültek, tehát 12-es pont, Nem. Javítja az elnök. Tehát kezdjük a 14-es ponttal. Ezzel kapcsolatban tudomásom szerint nincsenek módosító indítványok. 14-es pont, ami Litvániát érinti, nincs hozzá módosítás a jelentéstevő mellette van távollétében, akkor elmondom, ki az, aki mellette van, köszönöm, ki az, aki ellenzi, tartózkodás, akkor elfogadtuk nagy többséggel. Akkor most rátérünk a 12-es pontra, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapmobilizálása azon német dolgozók érdekében, akiket az gépjárműipar szerkezet átalakítása miatt vesztették el munkájukat. Itt pedig Álváró kollégánknak van egy módosító indítványa. Öné. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet egy kicsit szerencsétlen dolog az, hogy az elsőn már tújtottunk, hiszen ez a módosító minden három bőgen jelentésre vonatkozik. Mindegyikben felmerül az a megfogalmazás a hármas bekezdésben angolul, hangsúlyozza azt, hogy az Európai Uniónak fel kell használnia minden eszközt arra, hogy, fel, hogy szembe tudjon nézni a globális pénzügyi válsággal, és ebben az esetben az Európai Globalizációs Alap nagyon fontos szerepet játszik. A, kett, a pontos vesző után lenne a változtatás, azt mondanánk, hogy azt a szerepet kell kiemelni, amelyet az LGF e játszhat. Tehát egy kicsit csökkentenénk a megfogalmazásra, mint talánk a megfogalmazást. Pardon. Nézést mondja az elnök. Igen. E, e, kedves kollega, tehát valóban ez a módosító indítvány vonatkozik a Litvániára is, úgyhogy ha lehet, akkor visszamenőlegesen szavaztatom meg, mert valójában mind a három javaslatra, támogatási javaslatra vonatkozik. Egy hibát követtem el, amikor a litván szavazást már eh, levezényeltem azzal, hogy nincsen módosítás, de valójában ez a módosítás mind a háromra vonatkozik. Heimerberger nem támogatja ezt a módosítást, de Salvador viszont öné a szó. Salvador ellen van. Hát akkor üdvözöljük Salvadort, jó, hogy megérkezett. Aki késve érkezett, egy ö, Franciaországban ritka ö, jelenség miatt, nevezetesen egy sztrájk miatt. A Franciaországban ugyanis, amikor sztrájk van, akkor a Spanyolországból érkező légjáratok, amelyek Brüsszelben ö, szállnak le, azokat átirányítják kellemesebb helyekre. Tudni kell, hogy ez a sztrájk, ez az egységes légtér ellenes sztrájk. Ugyanis vannak olyan francia munkavállalók, akik azt szeretnék, hogy a határok, amelyeket megszüntettek 1993-ban, azok továbbra is maradjanak meg a légtérben, miközben a Földön már nincsenek meg. Tehát azt mondta el kollégánk, hogy a ö, frakciója csak úgy, mint a jelentéstevő ellene vannak a módosítóknak. Tehát először ki az, aki támogatja Álvaro úrnak a módosítóját, ami a három javaslatra vonatkozik. Tehát akkor most számolunk. Tizenegy, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy. Tizennégy. Ki az, aki ellenzi? többség támogatja, tehát akkor gratulálunk Álvaro úrnak. Á, késő van, késő van, úgysem változtatott volna semmit. Barbara most érkezik, hogy Álvaro ellen szavazzon, nem tudom, hogy van ez önöknél, de lényegtelen, Álvaro akkor is győzött. És ez akkor mind a háromra vonatkozik. Miután ezt kimondtuk, a 12-es projektra, tehát az alkalmazkodási alap mobilizása Németországban elbocsátottak. Ki az, aki mellette van? Hát nyilvánvaló, hogy mellette vagyunk, támogatjuk, legalábbis feltételezem. Ki az, aki ellenzi? Egy ellenszavazat. Ki az, aki tartózkodik? Egy tartózkodás is van. Nagyon jó. Nos, akkor következő, a 13-as pontban ezúttal a hűtőgépgyártóiparban elbocsájtottakról van szó, ugyanez a ö, alkalmazkodási alap mobilizátása. Melyik országról van szó itt ebben az esetben? Ez is Litvánia? Nem, ugye? Ez is Litvánia. Hát akkor egy másik téma. Litvániában a hűtőgépgyárak. Bár idén nem sok szükség van hűtőgépekre, de ki az, aki támogatja ezt a tevékenységet, tehát a hűtőgépgyártók, akik télen hűtőgépeket gyártanak Litvániában mellette, ellene, tartózkodás, nincs tartózkodás, akkor ezt is elfogadtuk egyhangúan a három álvaró módosító indítványjal innentől kezdve akkor most szavazhatunk az ide vonatkozó átutalásokról, és itt most Súrján László felé fordulok, ezek pedig a napi rend tizenhatos pont. Tehát azt javaslom, hogy blogban szavazzunk erről a három átutalásról, ami ehhez a három tevékenységhez kapcsolódik. Ki az, aki támogatja az átutalásokat? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Szidónia. Mellette is van, ellene is van, sőt tartózkodik is. Tehát akkor ezeket elfogadtuk, és gratulálok a jelentéstevőknek és köszönöm a bizottságnak. Akkor van még két szavazásunk. Van egy szavazás egy jelentésről, ami Jean-Luc a jelentése, mégpedig egy kis módosítása vonatkozik ez a nemzeti bruttó, nemzet, a bruttó nemzeti jövedelem kiszámítására vonatkozik. Ez a, egészen a közelmúltig technikai jellegű problémának mutatkozott, és egyes euró övezetbe tartozó államoknál kiderült, hogy ez nem csak technikai kérdés. Jean-Luc, kérem. Azt hiszem, hogy nincs nagyon mit mondani erről. Volt erről egy vitánk Mikrofon. Tehát volt egy vitánk az előző ülés alkalmával, és két módosító indítvány van, ami abba az irányba hat, hogy a tanácsnak a konklúziója irányába menjünk. Én azt javaslom, hogy ezt szavazzuk meg, ezt a két módosítót. Köszönöm, Jean-Luc meg kellene nézni, érdeke, csak érdekes lenne, hogy mit jelent az egyes tagállamoknak a hozzájárulása a közösségi költségvetéshez. Nem teljesen elhanyagolható. Franciaország esetében ez könnyíteni, ez teljesen véletlen, és én nem vagyok be, 160 millióval csökkenne Franciaország befizetése a közösségi költségvetésbe. 160 millió 18 milliárdhoz képest. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatát Jean-Luc Deannak? Bocsánat, két módosításról van szó, mondja az elnök, tehát akkor először és egymás után kell ezeket megszavazni. Első módosítás, ami arra vonatkozik, hogy a kettes cikket iktassuk ki, a jelentéstevő javasolja, ki az, aki emellett van, köszönöm, ki az, aki ellenzi, senki, tartózkodás nincs, akkor elfogadtuk. Második módosítás, annak az a célja, hogy halasszuk el tehát, hogy a retroaktivitást gyakorlatilag megszüntessük, hogy elutasítsuk. Tehát ezt a retroaktívat, tehát visszamenőlegesen nem fogjuk alkalmazni ezt a számítást, hanem 2010. január 1-től. Ki az, aki ezt támogatja? Köszönöm. Ki az, aki ellenzi? Senki. Tartózkodás nincsen, tehát akkor ezt is elfogadtuk egyhangúan. Ki az, aki a vég szavazás támogatja, e mellette ellene ki az, aki tartózkodik, senki, akkor ezt is egyhangúan elfogadtuk. Akkor maradnak az átutalások László és Manga úrnak az átutalásai először, akkor megnézzük a, a, a bizottsági költségvetés 2010-es átutalásainak kérdését. Három ilyen van. Először a DEC 01, ez decembert jelent? Nem DC-t? E ez azt jelenti, hogy döntés, mint decision, vagy csalódás, tehát DEC 01-es, 01-es határozat. A tej, tej, a tej alapfelhasználása. László. I think, uh, it, uh lehetetlenné tennénk magunkat, ha nem támogatnánk ezt a átcsoportosítást, hiszen itt csak arról van szó, hogy a bizottság megvalósítja, végrehajtja azt, amit a költségvetés során kiharcoltunk, ugye a 300 millió megsegítése a tejalapnak. Tehát azt gondolom, hogy itt vita nélkül és örömmel hozzuk meg a pozitív döntést. Cisa. Et donc, si je comprends bien, le but du virement... Erről van szó, úgyhogy akkor, ha igaz, akkor arról van szó, hogy ugye szabadítsuk fel a tartalékot, tehát attól a perctől kezdve, hogy a bizottság javaslatot tett arra, hogy a 186-os cikket terjesszük ki a tejágazatra is, úgy, ahogy ezt egyébként kértük. Ki az, aki mellette van ennek az átutalásnak, amit a mi jelentés készítünk javasolt? Köszönöm, ki ellenzi? Ketten vannak ellene, ki az, aki tartózkodik? Egy tartózkodás. Tehát akkor ezt elfogadtuk. Akkor most rátérünk a DEC 07-esre, ami pedig adminisztratív kiadásokra vonatkozik, jelentéstevő úr. Úgy gondolom, hogy itt egyszerűen nem tudunk csak szavazni. Vannak kérdéseim, nem tudom, vagy legalábbis remélem, hogy a bizottság meg tudja majd válaszolni ezeket. Az első kérdés, hogy jelenleg majdnem február végénél vagyunk, de mégiscsak az évnek az elején és következésképpen, hogyha úgy nézzük, hogy ezek az akciók észszerűek, akkor ezek a 2010-es költségvetés, elői költségvetés előkészítése során már ismertek voltak. Nem igazán értem, hogy ezeket a javaslatok miért része, nem, része annak a költségvetésnek, amit decemberben meghatáro, meghatároztunk. Izland említette elmondta, hogy a bővítés miatt, és rendben van, hogy esetleg egyéb költségvetési sorokra szükség van, de nem igazán világos, hogy a, a bővítés az egy e, eljárás, de hát még nyáron elkezdődött hivatalosan ez az egész. Tehát ez az első kérdés. Miért nem a normál költségvetési eljárásban került el fogadásra, és miért transfer formájában? A transfernek egyébként három része van. A második rész az az izlandi ügy, a harmadik pedig olyan ö, munkahelyekre vonatkoznak, amelyek befagyasztásra kerültek, és amelyek 2011-ben kikerülnek, megszűnnek. Akkor miért töltsük fel ezeket a befagyasztott munkákat a ö, határozott idejű szerződésekkel. Nem, lehet, hogy én nem vagyok elég okos ahhoz, hogy ezt felfogjam, de ami az egész ügyet illeti, a Költségvetési Bizottságban megszavaztuk azt, ami valóban egy tartalék azért, hogy az év folyamán tudjunk ebből gazdálkodni az előre láthatatlan ügyek kezelésére, amikor majd új munkahelyekre kell munkaerő. Tehát parlamentként, amikor mindig a rugalmasságról beszélünk, és megszavaztuk ezt a pénzt erre a célra, akkor nem vagyok általánosságban ellene ennek, csak szeretném mégis tisztán látni. Ami pedig az időzítést illeti, ezek ismertek voltak. El tudom képzelni, hogy ez a csúszás csak egy udvariasság volt az új bizottság irányában, mert ugye leköszönő bizottság volt, és az nem akart, ha ezt eldönteni, egy olyan kérdésen, amit majd már az új bizottságnak kell végrehajtania. Ez lehet egy magyarázat, de, és gondolom, hogy talán ez lehet, de nem tudom, ezért szeretném megismerni, hogy mi a bizottságnak erről a magyarázata. Köszönöm szépen, elnök úr! És hogyha megvan a, java, a válasz, akkor javaslatot fogok tenni, elmondom, hogy mi a jelentéstevő javaslata. Elnök, köszönöm szépen a raportőrnek. Főigazgató úr itt van, tud-e erre válaszolni, hogy értse a raportőrünk is? Oui, merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr, megteszek mindent tőlem telhetőt, hogy Súrján úr kérdésére válaszoljak. Először is egy alapvető elv szeretnék utalni, tehát hogy itt nem egy módosító, költségvetés módosításról van szó, hanem egy átcsoportosításról. Aztán a Izlanddal kapcsolatban emlékeztetnék az ütemtervre, a naptárra. A költségvetési tervezetben tettünk javaslatot 2010-re, a személyzeti számokat illetően, és amikor áprilisban elfogadta a bizottság 2009 áprilisában a költségvetést, akkor egy lehetséges csatlakozása Izlandnak az Unióhoz nem volt napirenden. Tulajdonképpen emlékezhetnek rá, hogy a tanács beleegyezését arra adta meg, hogy a bizottság véleményt formáljon április 27-én. És e, ennek alapján hozott létre a bizottság szeptemberben egy egységet, egy osztályt, hogy e, előkészítse azt, hogy a, a szükséges munkát, hogy véleményt ö, alakíthasson ki. Tehát bizonyos tisztségviselőket más egységekből kijelöltek arra, hogy ezzel a témával foglalkozzanak. A mi javaslatunk akkoriban az volt, hogy igaz, kiigazítást tegyünk, amely a, ezeknek az egységeknek megtérítené ezeknek a személyeknek a kölcsönadását az izlandi egységre és pedig azért, hogy ezt a munkát el tudják végezni. Ez az egyszerű magyarázata, administratív magyarázata ennek a kérelemnek. A Súrján László által említett második probléma azt jelenti, hogy, hogy D kategóriai állásokat amely ez a kategória eltűnik, ezért szerződéses állásoká kell átalakítani. Tehát ez 14 ilyen szerződéses munkatársat érint egyes funkcióból, hogy a volt D-s kategóriákat helyettesítik. Tehát ezek üres, megüresedett állások. Tehát ezeket kivesszük a személyzeti táblázatból. Amikor szerződéses munkatársokat veszünk fel. Ez megfelel az externalizációs politikának a 2004-es rendelkezések alapján, hiszen ez lehetővé teszi, hogy szerződtessünk külső munkatársakat. Tehát elnök úr, ilyen magyarázatokat tudok adni Súrján úrnak. Remélem, hogy megvilágították elméjét, és tovább léphetünk az elfogadásra, de a bölcsességére bínom. Elnök, köszönöm szépen, főigazgató úr, jelentéstevő úr, meggyőzték, amit hallott? Meggyőzte. Most akkor az elmém az ragyogó, épp ezért az elfogadó szavazást javaslom. Nos, akkor ki támogatja ezt az átcsoportosítást ellenem? tartózkodás, egy tartózkodás. Köszönöm szépen, tehát ezt az átcsoportosítást elfogadtunk. Van még egy utolsó átcsoportosítás, ezt tegnap kaptuk, eléggé későn, ez a Haitival kapcsolatos 08-as jelentéstevő úr. Ismét Többször elmondtam, hogy a vészhelyzetek esetében nagyon lassan járunk el. Örülök annak, hogy most igent mondhatok az átcsoportosításra. Köszönöm szépen. Nos, akkor kik tudják gyorsan felemelni a kezüket, hogy Haitinak segítsünk. Köszönöm ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Nincsen tartózkodás. Tehát a gyorsasági rekordot sikerült megdöntenünk. Az Európai Unió a haiti tragédia esején, idején nem volt eléggé látható, de most akkor ezen sikerült változtatni. Köszönjük Súrján Lászónak. Vannak még más átcsoportosítások a, a többi intézménnyel kapcsolatban. Manka úr fog erről beszélni. Egy van csak? Ez pedig a bírósággal foglalkozik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mivel a Lisszaboni szerződés életbe lépett, emiatt figyelembe kell venni az 50-es cikket a korai nyugdíjazással kapcsolatban, és itt ennél azt javaslom, hogy szavazzuk meg. Köszönöm szépen. Ki támogatja ezt, a támo- ezt az átcsoportosítást? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Így döntöttünk, tehát akkor elfogadtuk. Azt hiszem a szavazásig bezárhatjuk, és akkor visszatérhetünk Helga Trüppelnek a költségvetési iránymutatásokkal kapcsolatos jelentése van. E, de akkor még várhatunk, és akkor Godmanis úrnak meg tudjuk adni a szót, aki néhány percet kért azért, hogy bemutassa még hozzá filmszerűen, egészen Hollywoodról van szó, egy olyan témával kapcsolatban, amely nagyon kényes, és pedig az Európai Regionális Szociális Alappal kapcsolatban, Godman úr. Thank you much. Köszönöm szépen. Örülnék annak, hogyha nem értékelnének túl lehet, nem tudom ezt majd jól előkészíteni hogy elmondani amit szeretnék. Előkészítettem mindent, most mindenki el tudja most már olvasni a képernyőről. De hát lássuk is, hogy miről is szólnak ezek a táblázatok. Ez a szociális, a kohéziós és regionális alapokról szól ez a táblázat. Hogy miért nem adtam ezt közre papíron, hát ez azért van, mert ezt még eh, ellenőrizni eh, kell, hogy ezek a számok helyesek, eh, nincsen még teljes számítás ezen adatoknál. Nem túlságosan optimista a helyzet, csak a fő számokat szeretném megemlíteni, hogyha valakit az érdekel, az leírhatja. A kifizetések amelyeket a tagállamok kapnak, és most nem a nemzeti büdzséből származó pénzekről beszélek. 2007-2013 között, hogyha kifizetnének mindent, akkor 8% lenne ez. 8,6. És most a negyedik év kezdetén vagyunk, hogyha N plusz 2-t használunk ki, akkor nem hiszem, hogy el fogjuk érni a szükséges célokat. És a legproblémásabb az az, hogy 2000, 2006-os periódust úgy fejeztük be, hogy két alap az nem érte el az 1,6 milliárdot, és a 2,5 nem érte el a regionális alap. Tehát ezek a pénzek más részekre mentek, fellendítés, tejalap, stb. A 8,6% csak átlag, a tagállamoknak nagy része ennél kevesebbet ér el. És a legrosszabb ráta itt a 3% bizonyos országok esetében. 17,2% a legjobb ráta. A vannak olyan országok magasabbak az arányok. Például szeretném megállítani azokat az országokat, ahol 300 százalékos az európai kipizítés. Nem szeretnék most név szerint nevezni egyetlen egy országot sem, de el kell mondjam, hogy másrésztről vannak olyan országok, ahol a fejenként adott összeg nem túlságosan nagy, és ott nem is nagyon foglalkoztak a követelményekkel az országok. És ezek az országok nem magyarázhatják ezt a költségvetési deficittel, vagy a alacsonyabb GDP-vel. És végezetül megpróbálok átmenni az egyes alapokon. A szociális alapok. Itt a kifizetési ráta ö, eléggé magas, itt ö, utakat építenek, stb. Itt 14% a kifizetési ráta, 14,2 pontosan, ugyanakkor 66% a tagállamoknak ezen ráta alatt vannak, és a legrosszabb ráta 7% itt. Ezen kívül a helyzet nem ugyanaz, mint más alapok esetében, például az úgynevezett soft loanok esetében a szociális alapoknál a legmagasabban fizetett osztályoknál van a legalacsonyabb megfelelési ráta. Vannak olyan országok, ahol 2,5%-kal több pénzt kapnak, és mégis 2%-kal rosszabb a teljesítési arányuk. Tehát azt mondanám, hogy ha megnézzük a regionális alapokat, akkor itt a, az általános követelményi ráta 9,3%, tehát rosszabb a szociális alap esetében, és tulajdonképpen a, az országok 56%-a még rosszabbul teljesít, mint az előbb említett ráta csak 5,5%-ra éri szükséges rá szükséges tehát Hogyha megnézzük a kohéziós alapot, amely 15 tagállamra terjed ki, 15-re, nem 27-re, 12 nem részesül már ebből, de a kohéziós alap esetében itt 12% a teljesítési arány, és vannak olyan osztályok, ahol ez még alacsonyabb, a legrosszabb az 6%. El kell mondjam, hogy Említettem már Szodén, Szidóniának is azt, hogy nem csak azt kell mondani, hogy a számok javultak, meg kell nézni azt is, hogy milyen fajta problémák fakadhatnak ebből. Megnézzük a 2006-os periódusot, periódust. 4 milliárdot nem vettek igénybe, és hogyha 8%-os marad a teljesítési arány, akkor lehet egy olyan helyzet is, mint például, amit láthatunk, hogy lejárt a e, szociális alapoknál a programozás időszak, és ezért e, mindenképpen olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy a pénzt nem fogják felhasználni, és e, akkor majd a parlament megpróbálja felhasználni ezt a pénzt más célokra. Most ez jó vagy rossz? Ez jó más igények esetében, Tehát ennyit szeretnék mondani a helyzetről. A véleményt kell adnunk erről. Vannak pozitív dolgok a bizottság részéről. A 2009-ben a bizottság egy javaslatot terjesztett elő, amelyet elfogadott a parlament a 2009-es költségvetésben. Itt egyszeri alapon növeltek a fizetést a kohéziós és szociális alapoknál, és ezt megtették, kifizették a pénzt, és ez megnövelte kicsit a kifizetési rátát, még akkor is, hogyha nem lett túlságosan nagy így az eredmény. De a következő javaslat, amely a krízis kapcsán jött, itt három dolog volt. Először is beszélünk az eredeti júliusi javaslatról, a bizottság részéről, tehát júliusi javaslat 2009-ből, amikor az Európa Bizottság azt javasolta, hogy azok az országok, amelyek nagyon rosszul állnak, azok nem kérnek együttes finanszírozást a kohéziónál, és a bizottság fizet helyettük, csak a szociális alapoknál 1,5 milliárd arányban. Ha megnézzük a 2010-es költségvetést, akkor pontosan ebben az évi költségvetésben a kifizetések és a kötelezettségvállalások közötti arány 2,5 százalék. Nekem azt mondták, hogyha kiszámoljuk a különbséget a kötelezettségvállalások és kifizetések között 2007 óta, akkor a szociális alapban a különbözés 1 milliárd, és kifizetéseknél pedig 4 milliárd. Tehát 23 eh, milliárd az, az egész különbség, Azt mondanám, hogy ez, hogy így megelőlegezzük a kifizetést, ez nem igazán jó. És egy kicsit problematikus, hogyha ilyen sokat megelőlegezünk, akkor ez majd a pénzügyi periódus végén problémákat okozhat. Ezért a tanács visszautasította, és mi is azt mondtuk, hogy ezt nem tudjuk elfogadni, mert ez nem jelent pénzt az jelenlegi költségvetésben. Nem jó az, hogyha kiveszünk más alapokból pénzt, ez nem lesz majd jó, mert a bizottság nem engedi ezt meg. A másik dolog pedig a nagy tagállamok nem lesznek halandóak majd túl sokat befizetni a tanács. Másfajta döntést hozott, és ezt a DJ Regi is támogatta. Azt mondták nekem tegnap, hogy a politikai frakciók nem akarnak módosítókat ezzel a javaslattal kapcsolatban. Azt javasolják, hogy a tanács azt mondta, hogy túl sok ez a pénz, amelyet ki akarnak fizetni, ezért eh, csak az olyan országok, ahol több mint 10%-kal csökkent a GDP 2008-2009-ben, és azok, amelyek a közösségtől kapnak támogatást, ezek az eurózónán kívül vannak. Azok az országok kapnak plusz 2%-ot a szociális alapból és 4%-ot a kohéziós alapból. Öt olyan országban, ezt láthatjuk az egyes függelékben, a második függelében lehet látni, hogy 0,7 összességében, 0,4 összességében. Hozzá kell tennem, hogy azok az országok, ahol jók a követelményi ráták, azok nem a legrosszabbak között szerepelnek, azok az átlagosnál jobbak, de nincs megegyezés a GDP ö, csökkenése, illetve a költségvetési deficit között. Egy új rendszerre van szükség, ki kell számolni azt, hogy hogyan lehetne jobban kellene látni ezt, hogy miért vannak ilyen különbségek az országok között, mert nem lehet csak a bizottságot hibáztatni, vagy a illetékes főigazgatóságot a különbségek között. Meg kell nézni, hogy valaki miért egyszer jobb, mint a másik. Tehát országonként kell ezt megnézni. Hiszek abban, hogy ebben a véleményben, amit próbáltam leírni, ott a minimumból indultam ki, nem a maximumból, mert ennek nem lenne alapja. Ezen kívül a bizottságot arra kérünk, hogy arra kérjük, hogy legyen egy költségvetés módosítás, a másik pedig az, hogy meg kell nézni, hogy mit a kötelezettségvállalásra. Ugyanis az a gond, hogy három havonta kapunk információt a bizottságtól, és az a probléma, hogy ez az információ nem adja meg az igazi mintát, mert különbség van a kifizetések és a vállalások között, és az egyes függelékben lehet látni, hogy mi a ö, különbség. A kifizetés teljesen mást mutat az egyes kifizetés, mint a kettes kifizetés. Ez a kifizetés tehát különbözőek, ezek mindenképpen támogatni lehet a DJ Regi ajánlását. Én a Regi szakbizottságnak a kiegészítettek vagyok. Vagy a fél éves költségvetési felvizsgálatban, vagy bármikor máskor meg kell nézni ezt, hogy miért én alacsony ez a ráta. Köszönöm szépen. Eh, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen jelentéstevő úrnak ezt az igen kitűnő előadást és ami majd megérdemel egy külön vitát. Többen is kértek szót, én azt javaslom most, hogy a jövő hétre halasszuk el a vitát, és eh, áttesszük a határidőt a módosításokra is március 4-e utánra, oly módon, hogy egy hasznos vitát tudjunk lefolytatni, ami a módosítók előkészítésében segít. Addig pedig a ö, számszerűsített mellékleteket körözni fogjuk, amiket ö, kollégánk igyekezett bemutatni a kivetítőn, de hát a technika nem volt egészen annyira jó, mint az ő intellektuális képességei ez egy alapvetően fontos téma, amivel a Költségvetési Bizottság eddig nem sokat foglalkozott, és amivel kapcsolatban az Európai Bizottság nyilvánvalóan mondani valókkal rendelkezik. Tehát emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy a Költségvetési Bizottsági Szavazást március 16-ára irányoztuk elő, a módosító indítványok benyújtása néhány hónap nappal korábban lesz, és a regionális bizottságnak pedig 18-án fog szavazni. Tehát köszönöm Godmanis úr, és javaslom, hogy ezzel a fontos kérdésről a jövő héten fejezzük be a vitát. Innentől most akkor megadhatjuk a szót Helga Trippelnek, hogy elmondja, hogy milyen iránymutatási javaslatai vannak a költségvetésekkel kapcsolatban, és üdvözöljük a főtitkár és munkatársainak megérkezését, akik elfoglalják most azt a helyet, ahol az Európai Beruházási Bank alelnöke ült az imént. Tehát Helga akkor mond nekünk egy összefoglalót a dolgok jelenlegi állásáról. Köszönöm szépen, elnök úr. A központi stratégiai kérdéssel szeretném kezdeni. Mindannyian tudjuk, hogy hosszú viták után végre sikerült elfogadni a Lisszaboni szerződést, és most eh, az új szabályok eh, szerint dolgozunk a költségvetést illetően. Egyrésztről van egy politikai megközelítésünk is, hogy itt a parlamentben, de más intézményekben is olyan helyzetben szeretnénk lenni, hogy a megnevekedett eh, illetékesség körünknek eleget tudjunk tenni, hiszen új illetékességi körökkel is rendelkezünk a Lisszaboni szerződés értelmében. Nem először vitázunk erről, a múlt héten is beszéltünk már a 2010-es költségvetéssel, de elég nagy a kihívás a 2011-es költségvetést illetően. Ezért, mm, amiután vele főtitkár úr beszélt, szeretnék még erre visszatérni, hiszen egy első kézből származó információra van szükségünk. Nagyon fontos az, hogy a parlament lehetőségeit és más intézmények lehetőségeit ki kell szerződni a szabadi szerződésnek megfelelően, tehát az a 20 százalék, amely 1988-ból származik, ez számomra nem fundamentalista dolog, mert hogy megváltoznak a dolgok új szerződéses alapokkal, a bővítéssel, akkor egy új politikai kiinduló ponthoz érünk el, és képesnek kell lennünk arra, hogy mi is megváltozzunk. Ugyanakkor gazdasági válság közepette vagyunk, és a tagállamok költségvetései rendkívül korlátozottak, ami nem jelenti azt, hogy nem lehetne, hogy nem lehetne megtartani az igényeinket, de ehhez politikai mértékletességre van szükség, hogy mit tudunk megtehen, megtenni a költségvetésünkben a többi intézménnyel együtt. százalék jelent meg. Számomra ez nem helyes, ez túlzott, és eh, ebben a kérdésben mindenképpen vitára van szükségünk. Szerintem fontos az is itt a büró, illetve a Költségvetési Bizottság között, a főtitkár között, de ez vonatkozik a tanácsadás bizottságra is, hogyha bizonyos eh, megalapodásokat hoztunk eh, létre, amelyek például 1988-ig nyúlnak vissza, akkor mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy ez hogyan fog lecsapódni az egyes intézmények érdekeiben, és nem lehet az, hogy az egyik intézmény zavarja ezt a fajta kommunikációt. Kész vagyok arra, hogy én is elmozduljak az álláspontomról, de vannak bizonyos határok, amelyeket figyelembe kell venni, és akkor politikailag helyesen kell fellépni, nem szabad túlzásba esni. A jelentésem az első megközelítés. Nagyon sok minden fog még kristályosodni az elkövetkező hetekben, időszakban. Vannak bizonyos elképzelések, például az ökológiai hatékonyságával kapcsolatban az épületeinket, illetően hogyan lehetne ezt javítani, például mi van az úgynevezett job tickettel, vagy mi van az autóparkkal itt nálunk. Ami a Microsoft rendszert illeti itt a parlamentben, itt is szeretnék egyfajta nyitást látni, hogyha politikailag ezt már leküzdöttük, akkor úgy gondolom, hogy itt is nekünk is nyitnunk kellene itt az Európai Parlamentben. Eljárás kapcsán jó lenne az, hogy először Klaus Felének adnák meg a szót, elmondaná az ő véleményét, utána pedig ismételten szeretnék hozzá szólni, és kitérnék a kollégák megjegyzéseire is. Très bien, je merci. Euh, Köszönöm szépen. Egy gondolkodott, egy dolgot említett Helga az épületekkel kapcsolatban, és pedig, hogy környezetvédelmi szempontból megfeleltek-e. Franciaországban eh, egy rendelkezést hoztunk létre, amelynek eh, a hatékonysága kétséges, és pedig, hogy a középületek te, eh, tetőjét fotovoltaikus táblákkal egészítjük ki. És az ezáltal termelt áramot az EDF megveszi, és 20 magasabb áron, mint a normális elektromos áramára. Ez a hatékonyság aztán meggyőző. A, a költség az katasztrofális. Tehát e, itt ilyen, ezek között kell e, egyensúlyt találni, de hát ez a tagállamok hatáskörébe e, tartozik, de azért ez egy érdekes megoldás lenne a belgiumi parlamenti e, épületekkel kapcsolatban. E, Strasbourgban pedig ezt már e, megoldották, és akkor Luxemburgban is meg lehetne ezzel próbálkozni. Főtitkár úr most akar közbelépni, vagy pedig majd a válaszok ideje során öné a szó. Dankeschön, Herr Präsident, Frau Berichter. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéskészítő asszony, tisztelt képviselők. Örülök annak, hogy megkaptam a lehetőséget arra, hogy a vita jelenlegi állásában szólhatok az irányelvekről. Az elnökség már beszélt erről, és holnap az elnökségi ülésen fogunk döntést hozni. Ez az első lépés a jelenlegi tervezés alapján március 8 e függük az első becsléseket megmutatni, és március 24-én, hogyha a politikai támogatás megvan, akkor meghozzuk a végső döntést. Szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek a jelentés készítőjével, főként ami Lisszabont illeti. Fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy a parlamentet hogyan fogjuk ellátni ahhoz, hogy a Lisszaboni szerződésbe fakadó jogainkat, kötelezettségeink ne csak papíron maradjanak meg, hanem a valóságban is megvalósuljanak. Nemrégiben lehetőségem nyílt arra, hogy egy német államtitkárral beszélek, aki azt mondja, hogy csak az ő minisztériumában 200 hivatalnok a tanács munkacsoportjaiban dolgozik. Hogyha belegondolunk abban, hogy itt mennyi munka történik a jogalkotás másik részén, akkor fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy mi valóban készek vagyunk arra, hogy egyenjogú jogalkotók legyünk. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező években a parlamenti költségvetésben a politikai támogatásra kell koncentrálni a képviselők számára. Ehhez 2010-ben plusz költségvetésre van szükség a frakciók, szakbizottságok számára, illetve az egyes képviselők titkársága számára. 2011-ben pedig az a célunk, hogy egyre inkább a képviselők indirekt támogatására koncentráljunk, főként a politikai részleg lenne az, amely támogatna a képviselőket, vagy akár a könyvtár is, amely akár egyénileg is segítené az egyes képviselőket. Természetesen azt is tervezzük, hogy a 2010-es költségvetés kiegészítésként a titkársági pótlékot növeljük, hogy egy plusz munkatársat fel tudjanak venni a képviselők. Ebből kifolyólag számos intézményes kötelezettség is fakad. Hogyha még nem is alapodtunk meg a tanácssal azban, abban, hogy milyen mechanizmus alapján fog majd megérkezni a 18 új képviselő, amely a Lisszaboni szerződés alapján jönne, mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy legyen 18 új képviselő. Ezek a képviselők 2011 folyamán fogják megkezdeni a munkájukat itt az Európai Parlamentben, mert a plusz 18 képviselő megválasztása kötődik a primér jogokhoz is, és ezek ratifikációja egy évet vesz igénybe, tehát ezután kezdheti meg a 18 új képviselő a munkáját. Ők nem megfigyelők lesznek, hanem teljes jogú képviselők. Ezen kívül a horvát bővítés egyre inkább valószínűbb, ez egyértelmű a elmúlt napok eseményei alapján is újabb fejezeteket nyitottak meg, abból indulunk ki, hogy 2012 elején már számolnunk kell a horvát képviselőkkel is. Ez azt jelenti, hogy 2011-ben már meg kell kezdenünk a nyelvi szolgálatnál a horvát kapacitás kiépítését, hogyha egy teljes körű többnyelvűséget szeretnénk elérni a horvát képviselők számára is. Ez azt jelenti, hogy hagyományosan 124 munkatársi posztot írtunk elő az új tagállam számára 2011-ben. Főként a nyelvi szolgálatra koncentrálunk majd a munkatársak kapcsán. és ők, amíg nem ratifikálják a szerződést, a csatlakozási szerződést, addig ők itten ö, határozott idejű szerződéssel dolgoznának. Lesznek megfigyelők is ebből a tagállamból, vagy jövőbeli tagállamból, tehát 2011-ben már be kell terveznünk eszközöket arra, hogy horvát megfigyelők érkeznek majd az Európai Parlamentbe. Van egy negyedik pont is, ez pedig a több éves programok kérdése. Az elmúlt évi költségvetésben megkezdtünk egy három éves programot az épületpolitika kapcsán. Mindannyian tudjuk, hogy ezt azért tettük, mert voltak bizonyos incidensek, és rájöttünk arra, hogy többet kell tennünk az épületek állagának megőrzéséért, és meg kell őriznünk a saját kapacitásainkat, és külső szakértőket is foglalkoztatunk, akik megítélik a helyzetet. 2011 lesz a második évének a három éves programnak. Fontos megemlíteni azt is, hogy a Költségvetési Bizottság felszólítására az elnökség már egy közép- és hosszú távú stratégiát dolgozott ki az épületpolitikát illetően. Az elnökség létrehozott egy munkacsoportot, és Trüppel azt szeretném üdvözölni itt, hiszen ő nem csak az épületekkel foglalkozik, hanem a közlekedéssel, illetve az úgynevezett zöld parlamenttel is. Megpróbálja, tehát Trüppel asszony, az ökológiai kérdéseket elemezni a közlekedéspolitika, illetve az épületpolitika kapcsán, hiszen ezeket a kérdéseket nem lehet egymástól elválasztani. Ez a munkacsoport már nagyon előre haladt a munkájával, és abból indulok ki, hogy a közép- és hosszú távú épület stratégiáról március 8-án már tudunk tárgyalni az elnökségben, és március 24-én pedig már egy végleges döntést tudunk hozni, és így ez már megjelenhet a 2011-es költségvetési folyamatban is. Természetesen kritériumokat kell meghatározni a, azzal kapcsolatban, hogy ki mennyi helyre tarthat igényt az épületekben. Az évek során ezt nem aktualizáltuk, pedig erre szükség lenne most már. Meg kell nézni, hogy mennyi a rendelkezésre álló terület, és mennyit lehet felhasználni, és ebből kell kifejleszteni a közép- és hosszú távú stratégiát. Ugyanez vonatkozik az informatikára is. Itt az elmúlt évi költségvetési eljárás során felszólították a az elnökséget arra, hogy közép- és hosszú távú stratégiát dolgozzon ki. A munkacsoport ugyancsak sokat dolgozott már, és úgy gondoljuk, hogy március végére az elnökség már döntést tud hozni a az informatikai stratégiáról. Fontos lesz megtalálni a jó egyensúlyt az externalizáció, illetve az internalizáció között, hiszen nagyban függünk a külső szolgáltatókról, és nem igazán tudjuk ellenőrizni a szolgáltatások minőségét. Úgy gondolom, hogy lehet, hogy több belső kapacitásra van szükségünk annak érdekében, hogy a külső szolgáltatókat kvalitatív módon tudjuk felmérni. A nyelvi szolgálatok kérdése, ez is nagyon fontos kérdés volt, főleg Manka úr foglalkozott ezzel. Itt is az erőforrásokat optimálisan kell felhasználni. Úgy vélem, hogy jelenleg ez még nem így történik az egyes nyelvek között. Úgy gondolom, hogy itt erősítenünk kell azt, aktualizálnunk kell itt a helyzetet, és plusz erőforrások merülhetnek így fel a parlament számára. Van még egy tényező, amely fontos, ahogy önök is tudják, az Európai Parlament tárgyalt Belgiummal az új építésekről, január, illetve egy visszatérítésről. 86 millió eurót kapott a parlament januárban, és felmerül most ennek a felhasználásának a kérdése. Véleményem szerint az Európai Parlament jól tenné, hogyha ezt az összeget hosszú távon használná fel, és eh, nem a napi kiadásokra használná fel. Hogy mi a helyes befektetés, erről még el kell gondolkodni, de itt hirtelen kaptunk egy összeget, és jó lenne elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne ezt helyesen, közép, illetve hosszú távon felhasználni a parlament javára. Végezetül pedig szeretném megköszönni a jó párbeszédet, amelyet ez idáig folytatni tudtam Truppel asszonynal. Ez az első átmeneti elképzelés március 8-án fogunk erről tárgyalni, és hogyha mindenki egyetért ezzel, akkor március 24-én fogunk majd dönteni. Köszönöm. Merci, monsieur Köszönöm szépen a főgazgató úrnak ezt a e, nagyon világos, teljes, kék e, magyarázatot. Még 20 percünk marad körülbelül. Megpróbálunk tehát röviden Vogen, hozzászólni, Vogen úr. Uh, thank you, Mr. President. Uh, first of all, can I welcome... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm a jelentéstevőnek a jelentését. Uh, nehéz feladata volt, mert nem kaptuk meg az elnökségtől az iránymutatásokat, mert még nem fogadták el tehát így kellett összeállítatni a jelentését. És a módosítók benyújtásának határideje csütörtök, talán a főtitkáron keresztül tudnánk a véleményünket közölni. Néhány kérdéshez szeretnék hozzászólni. Az egyik a 20%-os küszöb akár csak a jelentést látom, hogy a jelen, az elnökök érdekezlete ezt a 20%-ot 22%-ra akarja emelni. A kérdésem az, hogy azt kívánják-e, hogy egyetértsünk ezzel, vagy pedig, hogy mi finanszírozzuk ezt a 22 százalékot. Talán ezzel kapcsolatban megmondhatná a véleményét a főigazgató. Aztán más kérdésük a jövő prioritását illetően az integrált tudáskezelési rendszerek. Jelenleg több forrás áll jelen, rendelkezésre a képviselők számára, és ezeket talán harmonizálni kellene, például az internetes egyablakos intézés is hasznos lenne a képviselők számára. Aztán az épületpolitika vagy stratégia az már régóta esedékes, és nyilván a finanszírozás és a különböző lehetőségeknek a költségei is fontos lenne. És hogy megnézzük, hogy a különböző intézmények azok az, tehát közösen használják az épületeket. Még egy kérdést meg lehetne beszélni a bizottság titkárságába rendelt munkatársakat. Azt hiszem, ezeket az embereket a megnövekedett munkaterhelésnek megfelelően osztanák el. Lehet, hogy 2011-re láthatjuk ezt a munkaterhelést, és addigra jobban lehet elosztani a munkatársakat. Aztán az Európa tévét is meg lehetne vizsgálni, hogy működik-e, hogy mik a számok, és mi lenne a legköltséghatékonyabb módja az állampolgárok tájékoztatásának. Végül pedig az rögzített és változó költségeket megvizsgálni, például az, az állandóak a fizetések, a változók pedig a, valamilyen fajta rugalmasságot igényelnének a jövőben. Aztán ezek a javaslataink, tehát a kérdésekkel kapcsolatban és a prioritásokat, illetve a módosításaink majd megjelen. Köszönöm, kedves kollega. Fernandes úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Gratulálok a jelentéstevőnknek a kitűnő munkához, és köszönöm a főtitkár úrnak is, hogy ma délután itt töltötte velünk. Nagyra értékeltem azokat a prioritásokat, amelyeket felsorolt, nevezetesen a jogalkotói munkát. Én úgy gondolom, hogy az elirányzott intézkedések a ö, frakciók, a bizottságok és a képviselők érdekében teljesen helyén valóak és időszerűek. Úgy gondolom, hogy van egy költségvetésünk, amelyben egyetértünk. Azt is tudjuk, hogy szükségünk van ezekre a forrásokra. Hogyha 126 milliót levonunk, és ezt gazdasági élénkítő programokra fordítjuk, akkor nyilvánvaló, hogy ez a pénz nem fog rendelkezésre állni más célokra. Ami fontosnak tűnik ebből az az, hogy azt nézzük, hogy mik a fix kiadások, mik a kötelező kiadások, és szerintem itt mindenképpen egyértelműen látni kell, hogy hol vannak a korlátok, és mi az a korlát, ami még lehetővé teszi a jó jogalkotói munka végzését. Mindenképpen meg kell határozni, hogy mi az a minimum költség, ami a tisztességes jogalkotói munkához szükséges, mi az, ami a túléléshez kell megfelelő munkavégzés mellett. Meg kell nézni, hogy ez 20-22 százaléke, ez attól függ, illetve különböző elemek függvényében változhat ez az összeg és az ötös rovatnak benne kellene, hogy legyen minden adminisztratív kiadásnak. És a 20 pedig lehetséges, hogy túl nagy összegnek fog majd nyilvánulni. Tehát mindenképpen még egyszer mondom, meg kell nézni, hogy mik a fix kiadások, mik a kötelező kiadások, ezek mennyit tesznek ki, ezt követően meg kell határozni E, bizonyos kritériumokat az e, átlátható és szigorú gazdálkodás érdekében, majd pedig a Lisszaboni szerződés rendelkezései értelmében meg kell nézni azt, hogy mire van konkrétan szükségünk. Tehát most tulajdonképpen egy kicsit kísérleti időszakban vagyunk a tavalyi évhez képest. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen bizonyos rugalmasságot kell tanúsítani, és miután meghatároztunk bizonyos rovatokat, akkor majd megnézzük, hogy mi az, ami még rendelkezésre áll. Mindenképpen átlátható, szigorú munkát, de tartós valamit kell végeznünk, ami fenntartható hosszú távon is. Ez különböző rovatokra is vonatkozik, például az ingatlan politikára. Tudni kell, hogy merre akarunk menni több éves ingatlanpolitikára van szükség, nem szabad vásárlásokba bocsátkozni, ami aztán felemészti a költségvetésünket. Tehát pontosan látni kell, hogy hosszú távon merre haladunk, merre tartunk, és milyen kötelezettségeket vállalunk. Szerintem ebben mindenki érte, ért, egyetért. A 20%-nak az értelmezése szerintem teljesen egyértelmű. Mi magunknak felállítunk bizonyos korlátokat, ez önmagában jó, ez jogos, ez található meg egyébként az állásfoglalási javaslatban is, ami a költségvetési korrekcióra vonatkozik. Tehát azt hiszem, hogy ebben egy konszenzus van. Nos, akkor lényegében egyetértünk azzal, ami a jelentésben szerepel. Talán néhány pontosításra lesz még szükség, például a fordítási költségekkel vonatkozóan, hogy azt mondják, hogy a megfelelően képzett legyen a ö, képzettség. Ez nem igazán világos. Szeretném tudni, hogy mit jelent az, hogy tökéletesen ö, képzett legyen. Amikor a nem diszkriminatív intézkedésekről beszélünk, ott is szeretném tudni, hogy miről beszélünk pontosan. A szövegből ez nem igazán derül ki. Ez azt jelenti-e vajon, hogy vannak diszkriminációk, ö, ö, vagy, vagy ha nem, akkor meg miért kérünk nem diszkriminációt? diszkriminatív intézkedéseket. Itt lehet, hogy csak címszavakon kellene változtatni, hogy ez világos legyen. Aztán még egyszer ismétlem, pontosan kell tudni, hogy mik a fix kiadások, mik a kötelező kiadások, ez az első dolog, ezt mindenképpen tudni kell, ezt követően pedig majd meglátjuk, hogy hol tartunk, vagy elérjük a 26%-ot, vagy lehet, hogy alatta maradunk, ha alatta maradunk, annál jobb, de mindenképpen ezt látni kell, tudni kell, hogy ez mennyire jön ki vannak bizonyos változó kiadások, itt mindig a költséghatékonyságot kell megvizsgálni, és ezen az alapon kell, hogy majd az álláspontunkat meghatározzuk. Szerintem, hogyha így módon járunk el, akkor támogatni fog bennünket támogatni fognak bennünket az állampolgárok is. A jogalkotási munka nagyon fontos, ez pénzbe kerül, költséges dolog, és nem lehet nulla költségvetéssel megcsinálni, ezért kell a lehető legjobb jogalkotói munkát végezni. Nagyon sokan vannak a felszólalási listán, csak nagyon röviden, mert körülbelül 10 percünk van. Manka úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Több kolléga beszélt a 20%-os plafonról új képletre van szükség a jövőt illetően, hiszen ez már egy 20 éves szabály. Ha nem a Lisszaboni szerződésről lenne szó, és nem a képviselők jogállásáról, akkor nem beszélnék előre a képletről. Ez minden esetre azért kijelöli, hogy milyen irányba kellene ennek a számnak elmozdulni. Szeretném megköszönni a főtitkárnak, hogy végigment a prioritások során. Egy évvel ezelőtt az Európai Parlament képviselői világos üzenetet küldtek, és pedig, hogy az Európai Parlament képviselőinek 2010-ben lehetőséget kellene biztosítani ahhoz, hogy az általuk ért tehát nyelven tudják a tevékenységeket végezni. Nagyon örülök, hogy ilyen irányban mozdult el a parlament, és köszönöm a főigazgató úrnak is. Ezen az úton kell tovább haladnunk. Két évvel ezelőtt egy kísérleti projektet vezettek be, ez pedig a személyi tolmácsolás csak 100 ezer eurót használtunk fel erre a célra 4 millióból. A 2010-ben talán ez az arány magasabb lesz. Nos, ha már a nyelvekről beszélünk, a nyelvi szolgáltatásokról, akkor a számvevőszék úgy látta, hogy lehet javítani és tarakarékoskodni, nem csak az Európai Parlamentben, hanem mindegyik intézményben. Ezért 2010-ben egy horizontális javaslatot nyújtottunk be, és pedig 5%-os tartalékot képezzünk a külső fordításokra. Meglátjuk majd, hogy ennek mi lesz a hatása 2010-ben, és hogy hogyan lépjünk tovább a jövőben. Idén mindegyik intézménytől azt várom, hogy a távmunkának a kérdését megvizsgáljuk, és pedig a fordításokkal kapcsolatban, tehát hogy ez milyen fajta megtakarításokat hozhatna. Idén az Európai Parlamentettől és a más más többi intézménytől azt várunk, hogy hogy információt szolgáltasson ezekről. Mindegyik intézménynek ugyanis vannak fennmaradó kapacitásuk, van marad fennmaradó kapacitások, amit fel lehetne használni. Aztán az októberi egyeztetési megállapodásra is utalnék idén az Európai Parlamentben lesz egy a biztonsági szolgáltatókban és az INO főigazgatóságon egy átvizsgálás, átvilágítás, és ez megvilágítja majd, hogy mit lehetünk a jövőbeli döntéseikkel kapcsolatban tenni. Tavaly év végén az Európai Történelem házával kapcsolatban döntöttünk, és itt nem csak a Költségvetési Bizottságot kell bevonni, hanem a többit is. Aztán van még egy projekt, amely egy látogatói központról szól. Amikor elmondtam, mentem a látogatói központhoz, akkor láttam, hogy itt nem csak az Európai Parlament történetéről van, hanem az Európai Unió történelméről. Tehát a, az építészeknek beszélni kell egymással, mert a két projektet koordinálni kell. Köszönöm, mondja az elnök, Portas úr, nagyon röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. 20 vagy 22 százalékról van szó, nem hiszem, hogy erre a kérdésre most kellene azonnal válaszolnunk. Például a jóváhagyásra kerül a néppártnak a javaslata, hogy minden administratív költség az ötös rovatba kerüljön, akkor ezeknek a százaléknak nem lesz már további értelme. Tehát ezekre a kérdésekre nem most kell válaszolni. Nekem úgy tűnik, hogy egy dolog a költségvetésének a meghatározása, és egy teljesen már kérdés, más kérdés a különböző javaslatok, és fontos, hogy a gazdálkodás teljesen külön váljon a költségvetést és a többi intézményeknek a költségvetésétől. Szerintem indokolt az, hogy külön politikákat folytassunk, és a beszerzések, a különböző instrumentumok, az észszerűsítés, ez megtörténjen. És hogyha vannak gazdálkodás, megtakarításokat el tudunk érni, ezek nem kapcsolódnak egymáshoz. Harmadik észrevétel. Nagyon sok pénzt fogunk elkölteni a ö, jogalkotásra több pénz lesz, arra, hogy új asszisztenseket vehessünk fel, és így tovább. Tehát jobb jogalkotást fogunk végezni, jobb minőségű munkát kell végeznünk. De hogyha ugyanakkor ez nem ö, jelent ez azt is jelenti, hogy a bizottságunknak elemezni kell azokat a költségeket, amelyek nem indokolhatóak. Nem szabad, hogy ezek a költségek növekedjenek. Hogyha nem vetünk véget az olyan kiadásoknak, amik nem indokoltak, nem jogosultak, és azok a, vannak olyan képviselők, akik különféle taxi és ilyen-olyan költségtérítéseket érvényesítenek, ez nem elfogadható. Tehát nem lehet kettős mércével mérni. Tehát itten bátran kell fellépni, és ezt le kell tisztázni egyszer mindenkorra, hogyha igazolhatóvá akarjuk tenni a tevékenységünket és azt a pénzt, amit kapunk. Ezt mindenképpen bizonyítani is kell, hogy ez jogos volt. Itt van az utazások kérdése. Remélem, hogy lesznek majd a bizottság részéről konkrét javaslatok június előtt, mert van egy tanulmány, amit ezt területen is el kell végezni, és különféle változó költségek vannak. Meg kell nézni, hogy egyes esetekben mégiscsak pazarlóak vagyunk, és erre rá kellene nézni. Köszönöm szépen, Göran Ferm. Rövid leszek. Először is köszönjük Helgának ugyanis a jelentés tervezet az a vitának jó alapot biztosít. Köszönjük a főtitkárnak és Vele úrnak is a hozzászállatot. Mindegyik megjegyzés a növelésről szól. Ugyanakkor ez egy költségvetési bizottság, és bennünket a megtakarítások is érdekelnek. A főtitkár a megtakarítási prioritásokat is ismertesse velünk, a racionalizálást, a, a jelenlegi költségek kritikál, kritikus eh, értékelését, és hogyan lehetne csökkenteni a költségeknek, hiszen a becsléseknek eh, eh, ez, egy részét ez is kell, hogy kiadja elnök. Köszönöm, még sokan kértek szót, de sajnos erre már nem nagyon van idő, ezért azt javaslom, hogy a főtitkár írásban adjon válaszokat az ők érintő kérdésekre, és Helgának adom a szót, hogy fogja össze elnézést kérek azoknak, azoktól, akiknek nem adhattam meg a szót. Helga, kérem szépen, akkor a következtetéseket vonja le. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Alapvetően Szeretném elmondani azt, hogy én minden javítási javaslatot, amely a spóroláshoz vezet, erre én nyitott vagyok. Természetesen most egy olyan politikai helyzetben vagyunk, amikor a munkaképességeinket, a szabadság munkaképességét javítani szeretnénk. Sok mindenben osztom a véleményeket, de szeretném kiemelni azt, hogy mi nincsenek konkrét adataink, és igazából egyfajta általános megközelítésről vitatkozunk. De hogyha egy számot megállították a bizottság részéről, ...109 millió marzsal számol 2011-ben, de ebből ez már eleve 116-tal többet jelentene, tehát ez azt jelenti, hogy ez a 22%-ig történő felmenetel, ez egyáltalán nem lefedhető. Szeretném megköszönni a kollégáknak a megjegyzéseiket. Azon leszek az elkövetkező napokban, hogy mind a politikai megközelítésem kapcsán, mind, mind pedig az javaslatok kapcsán, hadd mondjak egy példát például erre, hogyan tegyük elérhetővé a fogyatékkal élők számára az Európai Parlamentet. Például nincsen sehol sem a vakok számára elérhető információ itt a parlamentben, tehát ennek kapcsán is például megpróbálok majd javaslatokat tenni vagy akár mi az általános higiéniát illeti, vagy akár bármilyen más sajtási javaslatot érint, én erre fogok majd. Köszönöm szépen. Tehát akkor azt javaslom, hogy a következő ülésen Alvaro úr foglalkozon ezzel, mert már fél hét van, és sajnos a tolmácsokat el kell bocsátanunk. Köszönöm a kollégáknak, Helgának és a főtitkár úrnak. És legközelebb, jövő héten, március 4-én találkozunk a következő